abbiamo un martello nuovo. Martello. Dear colleagues. Kedves kollégák, kezdjük meg a munkánkat. Ez az első szakbizottsági ülésünk az idén, úgyhogy mindenkinek szeretnék boldog új évet kívánni. Tehát minden jót kívánok 2016-ra mindenkinek, kedves kollégáknak. And uh, start to work because we have a lot of work to do. Rengeteg munkánk van, úgyhogy rögtön vágjunk is bele. Az első napirendi pontunk a magának a napirendnek az elfogadása, és van benne egy kis változás. A tegnapi koordinátori ülésen a koordinátorok ajánlásai alapján módosítottuk ezt, és kérem minden, kérek mindenkit, hogy nézze meg azt a napirendtervezetet, hogyha így jó, nincsen senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak veszem. A kettes pont az elnök közleményei, be kell jelentsem, hogy a titkárságban történt egy kis változás. Aliet Karét üdvözlöm szeretettel, aki csatlakozott az MV titkárságához január 1-től. Sok szeretettel köszöntjük, és köszönjük szépen, hogy velünk kezdi meg a munkát az idei évben, és természetesen jó munkát kívánok. 22 nyelv érhető el ma. Szokás szerint az interneten is követhető a szakbizottsági ülésünk. Hármas pont. Az elnök közleményei a koordinátorok december 22-i ajánlásairól. Annyit mondanék, hogy a jegyzőkönyvet mindenki megkapta elektronikusan, ha nincsen senkinek ellenvetése, akkor elfogadottnak vehetjük ezeket. A négyes pont pedig, ha nincs senkinek ellenvetése az ülés végéig, akkor a 2015. július 15-16-i ülésünk jegyzőkönyvét elfogadottnak fogjuk tekinteni. És most pedig rátérhetünk az elektronikus szavazásra, és már is kezdhetem mondani, hogy a zöldektől érkezett egy kérés név szerinti szavazásra vonatkozóan, de természetesen meg kell kérdeznem, a szakbizottságot, hogy a három dossziéra vonatkozó népszerinti szavazást elfogadják-e a kollégák. Elektronikusan tennénk meg ezt a szavazást, tehát nem kell fölállni, nem kell kezet emelni. Elektronikusan kérem, hogy szavazzunk erről, tehát igennel szavazzanak, ha elfogadják a népszerinti szavazást a három dossziéről, és nemmel, ha nem. Megnyitom a szavazást. Everybody had voted? Yes, the vote is closed. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Rendben. Elektronikusan fogunk szavazni. Mert azt elfogadták. Az előadó úgy látom, nem az előadó? Nem, az asszony kéri a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt megyünk tovább a szavazással, itt elkezdjük, három ellenvetésem van delegált jogi aktusok alkalmazása alá. Hadd mondjam el nagyon világosan, hogy az Összedemokrata frakcióban támogattuk az, el, az utolsó, de nem az első kettőt, melyek kapcsolódnak a gabona élelmiszerek témájához. Nagyon fontos, hogy világos üzenetre legyünk a bizottság felé, kifejeztve a, a gyermektápszerek a kapcsolatos aggodalmunkat, különösen a cukortartalom tekintetében. Ezért terjesztettük be a harmadik ellenvetésünket. Köszönöm, akkor szavazzunk az első ellenvetésről. Megnyitom a szavazást. Everybody had voted? Ha mindenki szavazott erről a kifogásról, akkor lezárom a szavazást, elutasítottuk. Jön a következő kifogás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. És következik a harmadik, kifogás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Akkor így a szavazás lezártával két percre felfüggeszthetjük az ülésünket, mert érkezik a miniszter, tehát két perc múlva megkezdjük az eszmecserét a miniszterrel. Dear colleagues, kedves kollégák, itt van velünk a holland körzetérő miniszter Sharon Dijksmasszony, és ma két miniszter lesz vendégünk, egyikük ő, a tanácsoros elnökségének programját fogják bemutatni, Szokás szerint a, a, a megszokott formációban szervezzük az ülést, tehát először egy bevezetővel él a vendég, és aztán két körben lehet feltenni kérdéseket. Az első körben a koordinátorok és a frakciók vezető tagjai kapnak szót, a másikban pedig a szakbizottság többi tagja. Először azonban a miniszter miniszterasszonyt illeti a szó. Köszönjük, hogy eljött, és bemutatja az elnökség prioritásait. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, nagy öröm, hogy lehetőségem van felszólalni ma a szakbizottságok előtt és aztán ezt még cserélhetek önökkel a továbbiakban. Örömmel várom a parlamentával együttműködés az elnökségünk során. Ez együttműködés lényegi fontosságú lesz, kulcsa a sikeres elnökségnek is. Mielőtt folytatnám, elmondom, hogyan ott osztottuk fel a megbeszélendő témákat egymás között. Én a magam részéről a környezetvédelem klímaváltozás és természetvédelmi kérdésekkel fogok foglalkozni, kollégám pedig egészségügyi, népjövőti és sportminiszter kollégám Edis Hippers, pedig a közegészségügy, élelmiszerbiztonság és ahhoz kapcsolódó témákat, GMO, állategészségügy. Ezeket beszélni meg. Az elnökségi trióban én vagyok az első miniszter, amelyet a triót Szlovákiával és Máltával osztozunk-e hármasban, kiváló volt az együttműködés velük. Szerintem az önök szakbizottság az egyik legfontosabb szakbizottság az Európai Parlamentben. A környezetvédelem, egészségügy és élelmiszerbiztonság olyan témák, amelyek lényegi hatással vannak Európai állampolgárnak egészségére, jövőjére, biztonságára. Életem az a munkája kulcsfontosságú. Örömmel látom, hogy konfitársaim nagy része osztja ezt a nézetet. Tudni a 2014-es választások után a holland képviselők, Európa Parlamenti képviselők körében az önök szakbizottság volt a legnépszerűbb. Európa hatalmas kihívásokkal kell szembenézni, mint a migráció és a nemzetközi terrorizmus kihívásai. Eljött ideje tehát annak is, hogy Európa bemutassa, hogy erőteljesebben azokra az értékekre koncentrál, amelyek összekötnek bennünket, és kevésbé a köztünk levő különbségekre. Az európai projektnek nincs jövője az európai állampolgárok nélkül. Ahogy Winston Churchill mondta egyszer, Európa egy, egy szellemi konstrukció. Ám ha az emberek egy szellemi konstrukciót a, a, a tudatukban fenntartanak, nem tartanak fenn, és nem osztoznak érzelmeikben, akkor, akkor az nem létezik. Ezért hiszünk egy olyan unióban, amely összekapcsolja az embereket, mozgósítja őket, megvédi őket, a lényegi elemekre koncentrál, egy olyan Európai Unióban, amely az emberek szívében is él. Mai napon négy témát szeretnék taglalni. Az éghajlatváltozás elleni harc, a körkörös gazdaság, a jobb jogszabályalkotás és a fenntartható mobilitás. Ezt követően szeretnénk majd kibontani konkrétabb témákat, amelyeket mi szeretnénk továbbvinni majd az elnökség során, és amelyekben az, az Európai Parlamenttel fogunk tárgyalni. Hollandia 11 évvel ezelőtt vitte utoljára a soros elnökséget. Azóta szerintünk a fenntarthatóság nem kapott, nem kapott akkora figyelmet, amelyet megérdemelt, ám azóta nagyon sok minden megváltozott az európai polgárok is fenntartható kezdeményezéseket intenek el, a vállalatok is erre hívják fel a politikusok figyelmét. A zöld kezdeményezések mindenhol szárba szökkennek, jobban, mint valaha belátjuk azt, hogy a fenntartható életmód és vállalkozás létfontosságú a, föl, a bolygón folytatandó jövőnk szempontjából. Végre valahára beláttuk ezt. Az, hogy az ökológia és ekológia nem szétválasztható. Ez a régi módi gazdaságban túl kell lépnünk. Az erős gazdaság, ökológikus gazdaság Európában. Nagyon sok vállalat, egyén, város és ország ugyanígy érez. Szeretnék önökkel aktívan együttműködni abban, hogy egy egészséges, biztonságos, fenntartható európai jövőt építsünk. Hadd szóljak most az első konkrét témáról, az éghajlatváltozás elleni harcról. Optimista vagyok, megmondom miért. Egyre inkább belátható az, és belátják az emberek, hogy mennyire sürgető az, hogy lépjünk. A történelmi klíma ö, megállapodás, amely Párizsban megköttetett, a legfrissebb példa erre a párizsi megállapodás fontos kiinduló pont lehet a holland elnökség számára is. December 12, 2015. december 12-e fordulópont volt a zöld történelemben. Önök közül sokan ott voltak, nagy eredmény született ott. Először történt meg a történelemben, hogy jogilag kötelező klíma megállapodás született, melyben minden ország vállalásokat tett. Bár az EU egyes céljait nem sikerült elérni, azt hiszem a megállapodás kiegyensúlyozott is, és elég nagyra törő is. Nem löpi meg tehát önöket majd az, hogy büszke vagyok az eredményekre. Az EU összehangolt fellépése nyilvánvalóan hozzájárult a pozitív eredményhez. És hozzájárult még hozzá ahhoz Franciaország kiváló elnöklése is a COP21-en. Ám a legnagyobb kihívás most kezdődik. Most kell kidolgozzuk a megállapodások részleteit, és energikusan kell dolgozni a végrehajtáson. Párizs nem a folyamat vége. Sokkal inkább egy új kezdet. Decemberben az Európai Tanács meghívta a bizottságot, hogy a tanácssal együttműködve értékelést végezzen a COP21-es eredményeiről, még a márciusi csúcs előtt. Én azt szeretném, ha a környezetvédelmi miniszterek tanácsa, amely márciusban ül össze, megvitatná az utánkövetési lépéseket is, és ennek a vitának az eredménye lesz az input az Európai Tanács üléséről. Az ETS rendszer reformját is napirendre szeretném tűzni a júniusi közvetélmi tanácson. Lehetőleg összekapcsolva a nem ETS rendszerbeli javaslatokkal, melyeket remélem kidolgozunk az elnökségünk során. A második téma, amelyről beszélnék, a körkörös gazdaság. Az Európai Bizottság körkörös gazdaság csomagja nagyon komoly csomag. Köszönöm a bizottságnak, hogy bemutatta decemberben ezt a csomagot. Széles körű, átfogó megközelítést alkalmaz. Ez jó. A közkörkötőságban a hozzáadott értéket az okos anyaggazdálkodás adja. Ez azt jelenti, hogy az energiaerőforrásokat és a nyersanyagokat felelősen használjuk fel. Nem létezik hulladék ebben a gondolkozásmódban, és ez új piacokat nyithat meg, új munkahelyeket teremthet, új gazdasági növekedési impulzust adhat, Elnökként energikus lépéseket fogok tenni a tanácsban, hogy a bizottság nagyra törő javaslatai a gyakorlatban megvalósuljanak. Mint tudják, a csomag két részből áll. Az első egy cselekvési terv a körközgazdaság érdekében, és ez napirendre kerül már a Környezetvédelmi Tanácsban és meg más tanácsi formációkban. A tanács válaszokat ad majd az elnökségünk során ezen viták alapján. Megpróbáljuk a második részt is, tehát a hulladék jogszabályok revízióját is elkezdeni, hogy mielőbb elindulhasson a munka a parlamentben is. Meg kell mondjam, hogy gratulálnom szeretnék Panafi asszonynak jelentős tevői kinevezésekért. Harmadik témám a jobb szabályzás. Az európai jogszabályok rendkívül fontosak tagállami és tagállamokon átívelő kérdésekben, mint például a környezetvédelem. A jogszabályok célja, hogy a lehető leghatékonyabban és hatásosabban védjék a környezetet. Hogy ezt elérjük, modern jogszabályokra van szükség, amelyek konzekvensek és könnyen megvalósíthatók. Meggyőződésem, hogy a tanács és a parlament megegyeznek ezekben a célkitűzésekben. Hollandia és sok más tagállam támogatják az úgynevezett Make It Work kezdeményezést. Ennek a célja az, hogy a környezetvédelmi jogszabályok hatékonyabb és hatásosabbak legyenek. Nem áll szándékunkban, hogy lerontsuk azokat a célkitűzéseket, amelyeket mi magunk tűztünk ki. Épp az ellenkezője a cél, ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósítását kell javítani, hogy el is érjük ezeket. A holland elnökség vitát szeretne rendezni ezen kezdeményezéssel kapcsolatban a júniusi környezetvédelmi tanácson. A vita témája az, hogy a környezetvédelem számára hogyan lehet jobb eredményeket elérni. A többi tagállamokkal együtt szeretném föltárni azt, hogy hogyan lehet ezt a folyamatot javítani, hogy a környezetet segítsük, illetve úgy, hogy a lehető legjobban lecsökkentjük a bürokratikus akadályokat. Végül néhány szót hadd szóljak az informális környezetvédelmi és közlekedési miniszteri gyűlésről, vagy konferenciáról, amelyre április 14-én és 15-én kerül sor Amsterdamban. Nagyon fontos, hogy intelligens és zöld mobilitási megoldásokat beszéljünk meg és dolgozzunk ki. Városaink élhetősége nyomás alá került, ezért fontos az, hogy intelligens módon oldjuk meg a problémákat, és megpróbáljuk elérni, hogy tisztább legyen a levegő. a gépjárművek innovációs kérdését fogjuk körüljárni, illetve arról a célról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, illetve más káros kibocsátásokat. Hölgyeim és uraim! Hollandiának az is szándékában áll, hogy a már megkezdett témákban újabb előrelépést érjenek, Éljünk el, például a nem közúti gépjármű irányelv esetében, illetve koncentrálunk majd azokra a tárgyalásokra is, amely az úgynevezett tagállami kibocsátási plafon irányelvre vonatkozik. Ennek az irányelvnek az az egyértelmű célja, hogy a levegő minőségét javítsa. A luxemburgi elnökség nagyon keményen dolgozott, ezért sikerült elérni decemberben a Környezetvédelmi Tanácson egy általános megközelítés megfogalmazását. Szeretném mi hamarabb elkezdeni a tárgyalásokat a parlamenttel. Célom, hogy olyan egyezményt, megállapodást érjek el a parlamenttel a holland elnökség alatt, amely rendkívül nagyra törő. Az úgynevezett Euró 5-6 rendelet szintén levegőminőséggel foglalkozik. A nemrégi, nemrégiben megélt, megtapasztalt környezetvédelmi botrányok is megmutatják, hogy javítani kell az európai jogszabályokat. Nagyon fontos, hogy megfelelő normáink legyenek, és ezek, ezeknek érvényt is szerezzünk. Ezt a munkát szeretnénk mi is elvégezni. Aztán a madár és habitát irányelvvel is szeretnénk foglalkozni. A 2020-as biodiverzitási stratégiai céljait csak akkor tudjuk elérni, hogyha ezeknél az irányelveknél eredményt tudunk felmutatni, illetve más olyan pontokban is, amely a stratégia részét képezik. Nagyon fontos tehát, hogy a természetvédelmi célkütőzéseinknek is érvényt szerezzünk. Az ökológia és a gazdaság közötti intelligens kapcsolatra van szükség, illetve a társadalom bevonását is növelni kell. Nem gondoljuk azt, hogy a habitát irányával kapcsolatban, a felülvizsgálatot, felülvizsgálattal kapcsolatban nagy döntéseket fogunk tudni elérni, még a mi elnökségünk alatt. Az a legfőbb célunk, hogy egy Európa egy európai közvételt alakítsunk ki azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a természetvédelmi jogszabályt optimalizálni, és ez, ennek a kérdésnek egy konferenciát is szeretnénk szentelni. Örülünk a bizottság azon elképzelésének, hogy egy EU-s akciótervet alakítson ki a a vadon élő állatok csempészetével kapcsolatban. Márciusban kerül majd erre arra sor, hogy ezt a bizottság bemutassa. Nagyon komoly gondot jelent a vadon élő állatok illegális kereskedelme és a vadorzás. Nagyon fontos tehát az, hogy, le, hogy ezt a kérdést mindenképpen kezeljük, és tudom, hogy önök is egyet értenek ezzel. Mindenkivel egyeztetni kell, nagyon fontos a tájékoztatás, az oktatás, az ökoturizmus védelme, illetve nagyon fontos az, hogy érvényt szerezünk a jogszabályoknak. Ezzel kapcsolatban Hágában lesz egy nemzetközi konferencia, és a környezetvédelmi tanácson is téma lesz ez. Nemzetközi konferenciát is szeretnénk ezzel kapcsolatban rendezni. Ide tartozik a környezet, illetve a természetvédelem témájába a bálnavadászattal kapcsolatos konferencia, a biodiverzitással és ökorendszerekkel foglalkozó konferencia, illetve a veszélyben lévő vadon élő állatok és növényekről szóló konferencia Johannesburgban, illetve Cancúnban lesz majd egy biológiai diverzitásról szóló konklúzió. Szeretnék együttműködni önökkel, hogy igaz eredményeket érjünk el, amelynek hatása van a környezetvédelme. Szeretném, ha Európa egészségesebb, élhetőbb és biztonságosabb lenne. Nagyon fontos az, hogy az Európai Parlamenttel és az önök szakbizottságával együtt tudjak működni. Szeretném, hogyha a holland észszerűség és praktikum meghozná a gyümölcsét. Köszönöm. Thank you very much, dear minister, and now... Megköszönjük miniszterasszonynak, és az első kérdést kört meg is kezdjük azonnal. Minden koordinátor két percet kap. Péter Líze következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, miniszterasszony. Két dolgot szeretnék említeni. Egyrészt a párizsi döntések végrehajtásának fontosságát. Nagy siker volt ez. <clears throat> Mármint Párizs, ami gondolom, hogy a végrehajtásra kell figyelnünk most azokra az erőfeszítésekre, amelyekre most lesz szükség, nem csak az energiaintenzív ipar megváltoztására és a bizottság emissziós céljainak fenntartásában, ám az erőfeszítések megold, megosztására is szükség lesz ahhoz, hogy az ambiciózus kibocsátási célok megvalósuljanak, és itt az energiahatékonyság kell szentelnünk a figyelmet, és különösen a légi közlekedésre. Ez év végén lesz a Montreali konferencia, az nem megy, hogy nem is beszélünk emisszió csökkentésről, csak stabilizációról. Nem lehet teljesen kizárni egy világszerte működő hatalmas ágazatot e célokból mit teszünk annak érdekében, teszek annak érdekében, hogy Montrealban csökkentésről is szó Aztán másik téma, levegőtisztaság. Ez európai jogszabályokon alapszik. Németországban tegnap született egy bírósági határozat, miszerint a környezetszennyező járművek nem mehetnek be a belvárosokba. Nem jó jel az Európai Unió szempontjából, hogy előírjuk a városoknak, hogy tisztán kell tartsák a városok levegőjét, de miközben a közlekedési eszközök nem tisztán működnek, nem marad más, mint kizárják őket a forgalomból. Nem akarom a tartalmi kérdésekről meggyőzni a holland elnökséget, ám diplomáci ügyességére számítok Albert Dess jelentésének tárgyában, hogy olyan megoldás szülessen, mely révén lehetőségünk lesz arra, hogy a parlamentben észszerű, szabályozás szülessen a valóságos kibocsátási, gépkocsi valóságos kibocsátási értékelésnek tesztelésében. Emlékeztetni a tagállamokat arra, hogy itt tennivalónk van. Sürgetően még hozzá. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. A szocialisták nevében Dáli kolléga kap szót. Thanks, Chair, and thanks, Köszönöm, elnök úr, és megköszönöm a miniszterasszonynak, hogy eljött hozzánk, hogy az elnöksége prioritásairól beszámoljon, de a trió elnökséget is érinti. Én Máltáról származom, úgyhogy most, ha nem baj, akkor máltaiul fogok beszélni. Így folytatom. Két kultfontosságú témára térnék ki. Az egyik a légszennyezés, a másik pedig az üvegházhatású gázok kibocsátása, különösképpen a közlekedési ágazatban. Be kell valljam, hogy nagyon csalódott voltam, amikor a trió elnökségi programját elolvastam az elkövetkezendő 18 hónapra vonatkozóan, mert nem hivatkoztak egyáltalán erre a két témára, nem is említették őket. A holland elnökség, és most idézem, megfelelő figyelmet fordít a bizottsági javaslatokra a kibocsátás csökkentésre vonatkozóan a nem LTS ágazatokban. Hát én nekem ez úgy tűnik, hogy nem vállaltak, nem köteleződtek el a témához. Ma asszonyom ön utalt erre a bevezető megjegyzésében, de csak futólag. 24,3%-a a kibocsátásoknak az Európai Unióban a közlekedési ágazatból származik hogyha valóban csökkenteni szeretnénk a kibocsátást valamennyi szektorban, akkor a közlekedésre nagyon oda kell figyelni, és itt kell a csökkentés nagy részét elérni. Meggyőződésem, hogy cselekedni kellene e tekintetben. A kérdésem önhöz a következő. Milyen konkrét tervei vannak a holland elnökségnek arra vonatkozóan, hogy a kihívásokkal szembenézzen, mert vannak itt nem ágazatok is, ahol komoly a kibocsátás, a közúti közlekedés esetében a részecskék, a nitrogénoxid kibocsátás nagyon jelentős. Már megállapítottuk a szinteket, de mi történik a gyakorlatban, és a, mit tapasztalnak meg az állampolgárok? Hát ez azt hiszem egy másik történet. A szocialistáknál az Euró 5 és 6-os könnyű és nehéz gépjárművek témájának én voltam az előadója, úgyhogy értek a témához. Érdekelne engem, hogy mik az önök prioritásai erre az ágazatra nézve, a holland elnökség mit kíván tenni. Köszönöm. Thank you Köszönöm. Most pedig Görling asszony következik az LCR e képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm a miniszterasszonyt. Szeretném Mérjem, a Mériam által felvetett témát folytatni. És most előadóként szólok. Az NEC irányelv előadója vagyok, és a legutóbbi parlamenti ciklusban, amikor erről beszéltünk, gyakran felmerült az, hogy a levegő minőség az általában háttérbe szorul a széndiokszid kibocsátással szemben. Nagyon jó okok miatt igyekeztünk a széndiokszid kibocsátást csökkenteni, de sajnos a levegő minősége nem kapott elég figyelmet. És az az igazság, hogy csalódottsággal olvastam a holland elnökség prioritásait, mert úgy tűnik, hogy ők is ugyanezt teszik most megint, mint amit mi tettünk meg a múltban. A levegő minősége és az NEC hát szinte egy mondatban szerepel összesen Úgyhogy én annyit szerettem volna mondani, hogy az elnökségekkel kapcsolatban, hogy hát igen, beszélhetünk a nagyobb képről, beszélhetünk a nemzetközi konferenciákról, amelyek lebonyolódnak, azért mégis a, preziden, a prezidenci, az elnökség általában azt szerint méretetik meg, hogy mit cselekszik a hat hónapban. És az én véleményem az, hogy váratlan módon kezdődött ez az elnökség. Nagyon sok munkát elvégeztek tavaly a luxemburgi elnökséggel, de hát a tanács elnökségét majd az elvégzett munka alapján fogják megítélni, és a tanácsban bizony vannak nagyon kemény kisebbségek, kemény magok, amelyek nem értenek egyet a, a többséggel, az igen nehéz feladat lesz önöknek, és én nyilván minden jót kívánok ehhez, sok sikert, de azért arra kérném önöket, hogy egy picit többet mondjanak arról, hogy hogyan kívánnak cselekedni a tanácsban, és a tanácsi álláspontot hogyan kívánják alakítani, hogy sikerüljön a megállapodás, mert legyünk világosak, a parlament hatalmas lépést tett előre a plenáris szavazáson, hogy végre elkezdhessünk tárgyalni, a tanácsi álláspont viszont nem mozdult egy ottányit sem. Köszönöm. Thank you very much. And now for the ALDE group. Köszönöm szépen. Gerbrandi úr következik az Alde nevében. Köszönöm, elnök úr. Dex már, az, hát, hogy köszönöm a kiváló bevezetőjét. Én a klíma változás témájánál maradnék le, és erre vonatkozóan tennék fel kérdések. de először is a, a körkörös gazdaságról gondolkoznék. A környezetvédelmi tanács nagyon kritikusan beszélt a négy, négyes csomag visszavonásáról, és Tindemans úr is a bizottság részéről taglalta ezt. Úgy gondolom, hogy a következő hónapokban jól lehet, ha jól kezeljük a jogszabályalkotási csomagot, akkor jó eredmény jutottunk. Ám sokkal jobban aggaszt a cselekvési terv. A cselekvési terv nem lehet csak egyszerű lemásolása annak a roadmapnek, amelyeket 2010-12-ben alkalmaztunk, ezzel kapcsolatban a konkrét kérdésem az elnökségnek címezve, hogy, hogy van a tanács után a bizottság is nem kéne sokkal inkább gyorsítsa a munkát a cselekvési terv kialakításában, mert hatalmas haszonnal járhat. Ez, ahogy a McKenzie tanulmány is rámutat. Második kérdés ma a fai sokféleségre vonatkozik, a bérintázásra. A luxemburgi elnökség is elfogadott konklúziókat. Örülök annak, hogy a végrehajtásról Hollandiában lesz konferencia, ám látni kell azt is, hogy még a végrehajtás kérdéseivel gondok vannak. Név szerint például, ha megnézzük a mezőgazdasági agrárpolitikát, ahol továbbra is gondok vannak. A konkrét kérdésem az, mit tesz az elnökség, hogy gondoskodjanak arról, hogy hogy valóban megvalósulnak a, faj, a biodiverzitási célok a következő években. Aztán a, a vadon élő állatokkal való, termékekkel való bűncselekmények tekintetében a bizottság bemutatta elképzelését. A holland elnökség említette a nemzetközi konferenciát. Talán a konferencia céljait programként meg lehetne fogalmazni. a tanács is hajlandó sokkal többet tenni Európa ereje erősödne, hogyha össze tudnám kapcsolni az országok erőfeszítéseit, erre vonatkozóan várnék kicsit több információra Köszönöm szépen Ánémeni Vinor a GUE részéről. Köszönöm. Köszönöm Dexma asszonyja. Jött néhány kérdésem volna a holland ambíciókról a klíma megalapodásban. 2016 második negyedévében azt várjuk, hogy a nemzeti célszámokat meghatározzák a CO2 kibocsátás csökkentésével. Hollandia részéről is várjuk a konkrét kezdeményezéseket. Fontos, hogy az ETS megreformása tekintetében is sikereket mutasson fel a holland elnökség. Hollandia volt az első országul ez felmerült, egy hágai ö, bíróság döntése szerint 25%-kal kell csökkenteni a üvegházhatást okozó gázok kibocsátását helyben. Hollandia, tehát ezzel a példával nem éppen nyújt ö, példát a többi állam számára. A Green PISZ jelentése szerint Hollandiában 8%-kal nőtt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az elmúlt években. A szénerőművek átalakítása lenne talán a leghatékonyabb módszer. Mit tesz Hollandia annak érdekében, hogy csökkentse a co kibocsátást és a szénerőművek szerepét csökkentse. Az ETS-szel kapcsolatban a legnagyobb probléma, hogy a jogosultságok túl nagyok, túl, túl sok van belőlük. Csökkentik -e ezt? És vajon a közlekedési ágazat kibocsátásával foglalkoznak-e? Hollandia kikötőország és átmenő forgalma hatalmas. Ám a légi és hajóforgalom a legnagyobb szennyező világszerte. Ezek az ágazatok ugyanakkor nem szerepelnek a klíma megállapodásban, holott az Európai Unió támogatta volna Foglalkoznak ezzel a problémával külön? A e két ágazattal? Köszönöm. Thank you very much. And now for the... Köszönöm. Bász Eichhout következik a zöldektől. Köszönöm. Én is hollandul fogok beszélni, üdvözölve a holland elnökséget, miniszterasszony. Hat hónapig fogunk együtt dolgozni. Van néhány kérdésem, amelyeket bevezetett a prioritások körében. Az első a klímaváltozás elleni harca. Nagyon fontos kérdés, és nem volt teljesen világos vezetében, hogy bár Párizsban eh, azt mondták, hogy a két fok fölé célzunk a csökkentésben, ehhez ambiciózus koalíciókat kell létrehozni. Európa azt mondja magáról, hogy ő az éllovas, a diplomáciában legalábbis. Ám feltétlenül komoly szerepet kell játszani Európának a tények tekintetében is. Brüsszel tehát a tárgyalások során is kell ezt érvényesítse, és a célkitűzések tekintetében minden ágazatban a két fokos szenáriót tartani kell. Mit tesz Hollandi annak érdekében, a tanácsban komolyan is vegyék ezeket a célokat? Aztán a jobb jogalkotás. Ez egy holland hobbi. Jelentettem, hogy Brüsszelben sem hoznak létre rosszabb, senki sem akar rosszabb jogszabályokat, itt sem. Tehát ebben egységesek vagyunk. Aztán beszélt a bürokrácia csökkentéséről, Hát én örömmel mondom, hogy Brüsszelben sem akar senki szükségtelen bürokráciát. Tehát újra is újra megismétlünk bizonyos szavakat, de ezzel olyan képet terjesztünk, mint hogyha valóban szükségtelen bürokrácia működne itt. Tehát ezt kérem tisztázásra, hogy valóban úgy gondolják, hogy, hol, hogy Brüsszelben túlzott bürokrácia működik? Akkor mutassanak rá, hogy abszolút nem ez a helyzet. A jobb jogalkotás retorikájában nem lehet azt a képet terjeszteni, hogy Brüsszel nem működik jól. Meg kell fordítani ezt a képet, a tagállamoknak kell végrehajtani jogszabályokat, és nem volt a Brüsszelen mutogatni. Aztán közlekedés. Örülök annak, hogy a tisztább levegőről, a miniszterekkel, meg a tisztább közlekedésről informális találkozót szerveztek a miniszterekkel. Áprilisban volt a közlekedés minisztereknek egy informális tanács, ugyanakkor a, az autó gépkocsi kibocsátási normák romlottak, és ezáltal romlott a levegő. Hát, a fura dolog, hogy ugyanakkor informális tanácsot szerveznek, mindeközben pedig a légiközlekedés kivették az egész ágazatként a csomagból, az ICAO fontos szereplő, kollégám is beszélt erről, mit tesznek annak érdekében, hogy szeptemberben mondrában Európa egységesen tudjon felszólalni a légiközlekedés a rendszerből a foglalásáért. Köszönöm szépen. Pedicini képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Arról szeretnék, hogy a levegőnek rossz a minősége, és ezért több mint 430 ezer korai halálesetről beszélhetünk évente, Olaszországban mindez 80 ezer körüli szám. Sürgősen tenni kell valamit, vészhelyzet van nem lehet sporttevékenységgel, vagy más palliatív tevékenységgel, vagy egy intézkedéssel föllépni. Olaszországban egyébként pont ez történt. Nos, vannak olyan városok, amelyeket, amelyeket blokkol a levegőszennyezés. Nem lehet ezeket az eseményeket megszervezni, arra várunk, hogy végre essen az eső, és valahogyan elfújja a szél ezt a szörnyűséget. Nos, Egyértelmű, hogy a probléma a jog, a jogszabályalkotásban is van, például egy irányelv nem készül el. A smog, a smog áldozatait 72%-a le lehetne csökkenteni, a bizottság 52%-ot jelölt meg, aztán végül 48%-ban állapotunkban. Itt vannak ezek a százalékszámok. Ez azt jelenti, hogy évente több száz emberrel több hal meg smog következményekét, mint, a, mint amit lehetne kezelni. Nos, az Európai Parlamentben ezt folyamatosan előhozzuk ezt a témát, de úgy tűnik, hogy a szavak és a tetek mást takarnak. Elmondjuk azt, hogy a polgárok egészségét mindenképpen védeni kell, és ezzel összefügg a levegő mennyisége is, de sajnos nem tesznek olyan intézkedéseket, amelyek legalább azokat az értékszámokat betartanák, amit a WHO megjelöl. Kérdésem, hogy önök tesznek valamit azért, hogy megvédjék a polgárok egészségét, vagy már megint valami olyan kompromisszumban jönnek elő, amiből se, ami senkinek nem jó? Ne feledjük el, hogy több százezer európai életét lehetne megmenteni azzal, hogyha a levegő minőségét végre javítanák. Köszönöm. Mirály Donánó következik az NF-től. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszterasszony, a holland elnökség programja utal a 2030-as energia és klíma csomagra. Nos, ugyanakkor ebben vannak olyan célkütőzések, amelyek nem kötelező érvényűek, vagy itt van a Párizsi Egyezmény is, ez sem kötelező érvényű. Nem gondolja, hogy az hogy túlságosan sok célkitűzést fogalmazunk meg, az kontraproduktív lehet? Aztán azt gondolom, hogy arra is nagy szükség lenne, hogy ö, megnézzük, hogy egyetem milyen hatással voltak ezek a célkütőzések, szerintem semmifélével. Rendkívül fontos, hogy konzekvensek legyünk, illetve, hogy az európai környezetvédelmi jogszabályok ne csak kívánság szintén, vagy óhaj szintén jelenjenek meg, hanem valósággal váljanak. Nagyon fontos továbbá az ETS rendszer is. Ön szerint a kvóta rendszernek vannak-e határai? A szénár összeomlott, és ettől sajnos működőképtelen a rendszer. Ön szerint hogy lehet ebből ki lábalni? Nos, egy olyan fórumon, amely a mezőgazdaság és a klímaváltozás kapcsolatáról szólt, arról szólt, arról azt mondta, hogy a széndiokszid kibocsátást csökkenteni kell. Mit szeretne tenni azzal kapcsolatban, hogy a kis termelőket ne retentse el, ne rettentsék el a jelenlegi jogszabályok, hiszen jelenleg ezek a nagy termelőknek tesznek jót. Illetve mi a helyzet az északi tengerben nem található szennyezéssel kapcsolatban, kívánnak-e ezzel kapcsolatban valamiféle védőfalat felállítani? Thank you very much. Köszönöm. Ez volt az első kérdéskör. Most meghallgatnám miniszter asszony válaszait, mondjuk úgy 10 percben, aztán folytatjuk a kérdéseket. Mr. Chairman, I would try... Köszönöm szépen. Elnök úr, megteszem a tőlem telhető legjobbat, hogy még válaszoljak, és az időt is be is tartsam. Először is szeretnék Líze úr kérdésre válaszolni. Nem németül fogok mindent mondani, de egy kicsit belekeverem azért a válaszomba. Tudnia talán, hogy amikor Párizsban voltunk, az EU delegáció végén igyekezett beletenni a légiközlekedést meg a hajóközlekedést a megállapodás kereteibe. Nagyon fontos volt ez számunkra, és egyetértek azzal is, hogy szám, a mi pozíciónk, általános pozíciónk szempontjából fontos lesz az IMO-t és az ICAO-t rávenni, hogy megfelelő mandátum jöjjön létre. Itt a parlamentben is elhangzott többször, hogy a légközlekedés és a hajóközlekedés is be kell vonni a megállapodás keretében, és amikor ezt mondja, igaza van. Ezt a pozíciót osztja a tanács is. Aztán angolul folytatnám, hogyha rendben van. Líze úr feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy hogy az Erdély a szerepéről mit gondolnak. Hát nagyon sok függ a parlamenten is, vagy parlamenttől is. Hogyha a parlament elfogadja az Erdély a javaslatot, akkor a bizottság folytathatja tervek szerint a munkáját. Viszont, hogyha a plenárison éppen az ellenkezőjéről szavaznak, akkor a bizottság dönt erről, nem pedig az elnökség, tehát arra kell várni, hogy megjelenjen a bizottság új javaslata. Hogyha ez fog bekövetkezni, akkor megtesszük a ránk háruló lépéseket, de mi azt szeretnénk, hogyha mi hamarabb végre lehetne hajtani az új teszt eljárást. Most Dali asszony kérésére válaszolnék. Azt a kérdést tette fel, hogy a nem ETS és teherviselési, vagy közös teherviselési szabályokról mit gondolok? Nos, tudván, hogy csak fél éves az elnökség, nem hiszem, hogy tartalmi változásokat tudunk elérni, de miután, ha megjelenik elég hamar a javaslat, akkor ezt megtesszük. A júniusi környezetvédelmi tanácson szeretnék akkor ezt megbeszélni, illetve megkérdeznék a miniszterek véleményét arról, hogy mi a kapcsolat e között, illetve az LTS e javaslat között. Értem én, hogy miért, ne, miért a nem LTS e javaslatot teszi fel kérdésként, de van kapcsolat a két dolog között. Beli asszony egy másik kérdést is föltett. Az Euró 5-6-tal kapcsolatban. Nos, Említettem az Erdélya, az Erdélya csomagot január 19-ére tervezik, és utána a parlament dönt arról, hogy mit tesznek ezzel a csomaggal. Valójában az önök kezében a döntés, de készek vagyunk a tárgyalásra. A következő válaszomat Görling asszonynak címezném. A, kérdésem, a kérdés az volt, hogy a háromoldalú egyeztetéseken, a NEC kérdésben Tehát a NEC irányelvel kapcsolatban. Nos, én a tanácselnökeként az Honest Broker szerepét töltöm be, megpróbálom majd megpróbálok majd érvényt szerezni ezen szerepemnek a három oldalú egyeztetés során, és aztán az Európai Parlament meglátja, hogy hogyan lehet első, vagy lehet-e első olvasatban megegyezni. Mi nekünk ez a célunk. A kérdés nem az, hogy a szöveg hány szóból áll, nem ez dönti el, hogy mi mennyire fontos. Igaza van. Ez egy nagyon fontos téma. A nek irányelv, és nem csak az a cél a nemzeti kibocsátási értékekkel kapcsolatban, hogy eredményeket érjünk el. Második kérdése arra vonatkozott, hogy milyen terveink vannak. Ezt próbáltam az imént kifejteni. És akkor saját nyelvemre térek. Ez jó, hogy megtehetem, örülök neki. Kevrándi úr kérdésére válaszolva teszem ezt. Aki beszélt a fitness checkről, arról, hogyan igyekszünk, törekszünk arra, hogy a végrehajtást javítsuk a habitat irányelv végrehajtását. Eichhout úr is feltett kérdéseket. Magától értetődik, hogy nagy jelentősége van annak, hogy Európa teljesítse is a biodiverzitásban tett vállalásait. Világosá kell lenni ezeket az álláspontjukat, és látják is majd a tanácsban lefolyt vitában, hogy nagy támogatást élvez az, hogy fenntartsuk a biodiverzitási célokat, és támogatást élveznek azok a célkitűzések is, amelyek a madár és habitat irányelv megfogalmaz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy több lehetőség van hatékonyabb jogszabályalkotás révén is. Eckhout úr, van egy példám, amiből kiderül, hogy kérdez, hogy van-e példánk erre hatékonyságra. Saját hazámban, Hollandiában, a nyug Hollandia nyugati térségében egy nagyon komoly természetvédelmi projekt indult el, ami a, megvált, ugye megváltozott az eredeti állapota a környezetnek, az, az édesvizek elsúsodtak, és ezt szeretnénk visszafordítani a biodiversitás érdekében. Ugyanakkor a habitat irányelv megakadályozza ezt, hiszen az elmúlt években volt egy bizonyos növényfajta, ami ott nőtt, ezen a sós területen, amely az egész rendszer erősítését akadályozná. Ebben a pontban itt jogszabályokat és egy probléma adódott, itt kellett megoldanunk. Tehát sok esetben a jó, egyik jó akarat kioltja a másikat, és a végrehajtásban kell úgy eljárnunk, azon a gondolat alapján, hogy a környezet, a biodiverzitás olyan módon kap támogatást, ahogy annak értelme van, tehát nagyon fontos, hogy legyenek ambíciók, és a, a tanács ezeket támogatja is. Ám nyílt vitát kell folytatnunk a végrehajtás pontos mikéntjéből, tudományos eredmények alapján is, a célok meghatározásában. Ez ezt nem az EU parlamentben, vagy nem a tanácsban kell ennek a részteit, hanem helyben mindig, ahogy a sajátságos példa is mutatta. Eger Brandi úr beszélt a körkörös gazdaságot illető terveinkről. Látható, hogy a cselekvési terv tartalmaz olyan célokat, amelyek segítik az átállást a körkörös gazdaságra, és a következő években ezek eredményeket is kell hozzanak. Az elnökségünk idejében arra törekszünk, hogy lefolyjanak a csomaggal kapcsolatos viták, és persze azt is szeretnénk, ha a cselekvések témáját is mérehatóan megbeszélnénk, és a következő soros elnökség során, meg a mi elnökségünk során is az Európai, bizottság, az Európai Parlament közvetlenül bizottsága ebben aktívan részt venne. Tehát ez, ezek a témák túl, túlmutatnak a holland elnökség égiszén. Mi el tudunk indítani folyamatokat, elkezdhetjük a vitát, és ez helyén való is, hogy reflektáljunk a terv egészére mindezekben, és jelen pillanatban elindítsuk az, az átállást tényleges lépésekkel, a tanácsban, tanács válaszait kell koordinálnunk, és reakciót kell koordinálnunk a holland elnökség részéről, a tagállamok felé is közvetítve ezeket. Megteszek mindent annak érdekében, hogy közös pozíciók jönnek létre a tanácson belül, és ebből kiderüljön, hogy az ambíció és a realizmus kézekézbe járhatnak. Gerbrandi úr a World Life Crime konferenciával kapcsolatos konkrét kérdést tett fel. Itt nincs információm erről, pontos információm, de rendelkezésre bocsátjuk ezt majd a közeljövőben. Aztán Minőr asszony kérdése következik a holland helyzetről mm, beszélt. Erről nagyon fontos, hogy mérhatóan tárgyaljunk, de nem itt. Tehát itt nem nemzeti miniszterként ülök, hanem a 28 tagállamot képviselve ülök itt, úgyhogy nem volna illő, hogyha egy hollandiai bel belvita kérdéseit tárgyalnánk itt, bár szívesen válaszolok majd ezekre a kérdésekre önnek két oldalúan. Azt is kérdezte, mik a szándékaink a párizsi megállapodás végrehajtása és tovább bővítése tekintetében. Októberben Megbeszéltünk a közös álláspont miben létét, és a következő márciusi tanácson kell megvitatnunk azt, hogy mik a teendők Párizs után, és reméljük, hogy ezzel inputokat adhatunk a későbbi, a hónap második felében levő Európai Tanács ülésére is, és azt gondolom, ezzel elindítjuk a folyamatot, ám lépésre lépésre kell haladnunk, mindig megvizsgálva az eredményeket. Eckhout úr, ugye mondottam, hogy a jogszabályalkotás alkotás menetének javítása cél, erre ő is utalt, már a 10 percen végére értem, kicsit fel kell gyorsítanom, gondolom. Márciusban arról is kell beszélnünk, hogy hogy nem csak a már megalapított megalapodás tárgyával egy csomagot hogyan hajtjuk végre, hanem hogyan visszük azt majd tovább. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban egy új stockték leltárkészítés folyamatot kell elindítanunk, és aztán annak alapján kell tovább finomítanunk a napirend végrehajtását. És végül, de utolsó sorban, elnök úr, Pedicini képviselő kérdéséhez érkeztem. Annyit szeretnék elmondani, hogy a levegő minősége a városokban rendkívül fontos kérdés. A tagállamok dönthetik el, hogyan hajtják végre a szabályokat, ám a tanács ebeli álláspontja nagyra törő, és remélem együtt tudunk működni abban, hogy ez valóban jobb lebegő minőséghez vörösen, amely minden állampolgár számára fontos és elérhető kell legyen. Elnézést, hogy túl szaladtam az időben, köszönöm. Nem probléma. Nagyon szívesen meghallgattuk a válaszait. Most jön a második kör, és arra kérem a kollégákat, hogy fogják rövidre, mindenki egy percet kap, mert 15-en kértek szót, és különben nem tudjuk majd az időt biztosítani a válaszokhoz. Norbert Nézzel kezdjük, tessék. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr, miniszterasszony. Én szeretnék utána nyúlni a biodiverzitás témájának, visszatérnék rá. Eckhout és Gerbrandi urak is illették már ezt a témát, és a RIFIT folyamatához, meg a fitness check, a környezet állapotát vizsgáló, vizsgálatához kapcsolták, ám a válaszában az derült ki, hogy ön támogatná a természetvédelmi irányelv átdolgozását európai szinten. December végén a szakbizottságban szavaztunk erről, és a szakbizottság nagy többséggel ellene szavazott annak, hogy az irányelvet felülírjuk, átalakítsuk. Inkább a jobb végrehajtást támogatnák. Ezért üdvözlöm azt, hogy konferenciát szeretnének tervezni ebben a témában, ahol folytathatnánk ezt a, az eszmecserét. Ám azt kérném, pontosabban fogalmazza meg, mi a személyes meglátása, hozzáállása ezzel a konkrét témával szemben. Thank you very much. Szép Dan. Köszönöm. Szép. And Köszönöm. Köszönöm miniszterasszony a megjegyzéseket, válaszokat. Örülök annak, hogy a nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelvben előrelépést szeretne látni, de hát ahogy említette az előadó, azért a parlament és a tanács álláspontja között jelentős távolság van, és azt mondta ön, hogy a trialógus mandátum az erre alapul, tehát azért ez így nehéz. A célkitűzések jelentősen gyengültek, de a rogalmasság is, amelyet a tagállamok kapnak, a tanácsi állásponton belül, legalábbis a mostanin belül, nem tudom, hogy ez hogyan passzol az, ahhoz a kijelentéséhez, hogy jobb minőségű jogalkotást lássunk. A tagállamok esetében nem mozdulhatunk a jobb irányba, hogyha nem mozdulunk a jobb irányba, éppen az ellenkezőjét tesszük a tagállamoknál a kibocsátás csökkentés terén. És mindez a rendelet minőségét rontja, és a hatását csökkenti. Úgyhogy remélem, hogy el tudják érni, hogy nem kerülünk ebbe a helyzetbe a tárgyalások végén. Köszönöm, és Görling asszony következik megint. Köszönöm, elnök úr! muszáj a nek ről azaz a nemzeti kibocsátási határértékekről beszélni, mert úgyis meg fogjuk ezt majd vitatni. Én most a madár élőhelyről szóló irányelvre térnék ki. Nagyon örülök a fitness checknek és a megjegyzéseknek, de hadd említsem az éghajlatváltozást és ennek a hatásait, mert a saját hazámban is hatalmas áradások voltak, és nagyon megnehezítették ezek nagyon sok közösség életét. Nem volt még ilyen magas hőmérséklet, és nem volt még soha ekkora mennyiségű eső, ami lezúdult volna. Érdekelne engem, hogy mit kívánnak önök tenni a fitness check keretében. Nagyon sokan mondanak sokfélét a habitat irányelvről, és arról, hogy eh, hogyan tud majd a környezet, a táj megbírkozni ennek az éghajlatváltozásnak az eredményeivel, a hatalmas mennyiségű esővel, és így tovább. Engem érdekelne az ön véleménye, hogy vajon be tudják ezt, -e, ezt, be tudják ezt emelni az eszmecserébe. Fel tudnánk használni mondjuk a habitat irányelvet valahogy, hogy intézkedéseket hozzunk, amelyel enyhítjük az éghajlatváltozás hatásait? Köszönöm. Most pedig tema úr következik. Igen, köszönöm elnök úr. Én is üdvözlöm miniszterasszonyt, és köszönöm, hogy eljött a, köz, a Környezetvédelmi Bizottságba. Szeretnék a jobb jogszabályozásra példát mondani a mezőgazdasági ágazatból, hasonlóan, ahogy most kollégám említette. Elős, először is az alacsony kockázatú növényvédelmi szerek használata. Nagyon sokat lehet csökkenteni, de muszáj a növényvédőszerek alkalmazása valamifajta biztonsági hálóként. A közégészségügyre gondoljunk, a környezetvédelemre, és arra, hogy a növényvédelmi szerek, ha kisebb kockázatúak, akkor jobb ezeket használni. Nagyon nehéz engedélyeztetni az ilyen termékeket. Én tudom, hogy van egy szakértői csoport, amely megvizsgálja a ezt a kérdést, és megpróbálják majd leegyszerűsíteni az engedélyeztetési folyamatot. Engem érdekelne, hogy a holland elnökség mit tesz annak érdekében, hogy ezt magasabb szintre emelje. A körkörös gazdaságról szólva pedig azt mondom, hogy az agrárszektor ebben nagyon fontos szerepet tud játszani. Millió-millió példa van olyan innovációkra, amely kihasználja ezt de például a, a rovarok felhasználása, vagy az, hogy a műtrágyát leváltsák természetes trágyával, és így tovább engem az érdekelne, hogy a holland elnökség mit kíván tenni, hogy ezt a természetes potenciált a lehető legjobban kihasználják. Köszönöm. Köszönöm, Ek úr következik. Köszönöm szépen, úr, és köszönöm, miniszterasszony, hogy eljött ma körénk, közénk. Üdvözlendő, hogy konferenciát szerveznek az vadállatokból származó termékek illegális kereskedelmével foglalkozandó, az védelme, a természetvédelme nagyon fontos. Ma hiszen egy kipusztult fajt a világ összes pénzével sem lehet visszahozni a földre. Nagyon sok vadállatfajtát fenyeget a kihalás veszélye, és a, a tengerek szennyezése különös tekintettel a bálnafajok pusztulására rendkívül súlyos tényező. A japán halászflotta a nemzetközi bíróság döntése ellenére ismét kifutott ebben az évben, és állítólag tudományos célokból vadásza a bálnákat. A Faroer szigeteken pedig minden évben brutális módon mészárolnak le ha bálnákat és delfineket. Kérdésem az, hogy mit tesznek annak érdekében, a japán bálna vadászatot leszabályozzák, és vajon a Faroe szigeteket ráveszik-e arra, hogy végre ezt a brutális bálna vagy delfinülési gyakorlatot befejezzék. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, Slek képviselő következik. <laughs> Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszter asszony, itt vagyok, integetek. Nagyon örültem annak, hogy a körforgásos gazdaságról beszélt, illetve arról, hogy ez mennyire fontos szerepet kap majd a holland elnökségben. A cél az, az ilyenfajta gazdaságban, hogy lecsökkentsük a nyersanyagokra való, nyersanyagon való függőséget. Nos, rendkívül fontos, hogy ezt meg, meg tudjuk valósítani. Óvatosan kell ugyanakkor a recyclinggal bánni. Nem szabad, hogy lárpurlár tevékenység legyen a visszaforgatás. Nagyon fontos, hogy a hetedik környezetvédelmi akciótervet is megnézzük. Nem, nem mérgező anyagok visszaforgatása a cél. megnézzük, vagy ezen, ez megmutatja majd, hogy önök hogy vélekednek, tehát a mostani fél éves tevékenység megmutatja majd, hogy hogy vélekednek ezen keretirányelvvel kapcsolatban. Nos, oda is, oda kell figyelni, hogy a kulcsik-feldolgozó üzemekben dolgozó munkavállalók egészségét hogyan tudjuk megvédeni. Nos, sajnos a negatív folyamatokra nem nagyon van befolyásunk, csak a tagállamoknak. Ön szerint a káros anyagokkal kapcsolatban hogyan kell eljárni ezeknek a újrafelhasználásával kapcsolatban? Arra van szükség, hogy a tagállamok között a tanácsban legyen egy minősített többség, amely amely felemeli a hangját a bizottság erre vonatkozó tervezete ellen. Sí, grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterasszony. Nagyon örültünk annak, hogy országa felemelte a szavát az ellen, hogy rövid idő alatt hogy, hogy rövid idő alatt az RDE-ben eh, meg kéne kétszerezni a normát. Nos, úgy gondolom, hogy a tagállamok, illetve az ipar mindent megtett azért, hogy megfordítsa a helyzetet. A kérdésem az lenne, hogyha ha plenárison az elvetést támogatnánk, jövő héten, akkor mit tenne az elnökség azért, hogy mi hamarabb megszülessen az új javaslat, és így megvizsgálhatnánk, hogy milyen vészhelyzetek alakultak ki a környezetvédelemben, illetve egészségügyben. LTS e a másik téma. Van egy irányelvtervezetünk, amelyen elkezdjük nem sokára a munkát. Egy úgynevezett lineáris korrekciófaktor faktor szerepel ebben, és úgy, nézek, hogy, úgy néz ki, hogy ez nem elegendő ahhoz, hogy megfelelően csökkentse 2030 után a kibocsátást. Mit tervez az elnökség annak érdekében, hogy meg lehessen valósítani a célkitűzéseket, illetve hogy a szint kivonja az autóiparból. Köszönöm. Jálk képviselő következik. Madame la ministre, parmi les énergies... Tisztelt miniszterasszony, a földgáz olyan, a földgáz olyan erőforrás, amely még mindig 25%-ban van jelen az energiamixben. Nagyon instabil ennek az ellátása, és ez arra kényszerít minket, hogy Oroszországgal és más szolgáltatóinkkal jó kapcsolatot, kétoldalú kapcsolatokat kössünk. Lengyelországban van egy lesz egy, van egy gázterminál, amely az egész világból érkező exportot tenni lehetővé. Ne feledjük el, hogy a Kaspi-tenger kérdése környezetvédelmi szempontból is nagyon kérdés. Nos, az euró orosz kapcsolatok megváltozhatnak akkor, hogyha átrendeződik a gázszállítás. Németország, Ausztria, illetve Franciaország aláírtak egy szerződést. Fehér Oroszországon keresztül is elképzelhető, hogy lesz egy új gázvezeték. Úgy gondolom, hogy az európai diplomácia nem igazán foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ami az, északi, az északot illeti, a Nord Stream 2-re van-e szükség, vagy egy Fehér Oroszország és Lengyelországon keresztül menő ö, gázvezetéket preferál, illetve mit gondol a South Streamről? Köszönöm. Grosztett asszony. No. Mi? Mégsem. Oldvényi. Hölvényi, Hölvényi úr. Zo, so, oké. Okay. Uh, eh, ja, dank u wel. Dank u voor de inleiding. Ja? De, nu zal ik in mijn moederstaal Hongaars spreken. Zo, so, uh, eh, tisztelt uh, miniszter azt mondja, hogy ön nagyon világosan és tényleg ebbe az egész irodalmi beszédébe, irodalmi jellegű beszédébe elmondta, uh, fordulópont Párizs. És Párizshoz kell fél percben két kérdést föltennem mondja már, milyen konkrét lépéseket gondol Párizs ügyben? Tehát COP21 ügyben, és én is szeretnék konkrétabb lenni, tekintettel arra ugye, hogy az Unió egységes 40%-os kibocsátás csökkentési vállalást tett Párizsban, a végrehajtás során az elnökség milyen eszközökkel kívánja biztosítani, és ez nagyon fontos, a terhek arányos megosztását, a, arányos megosztását a tagállamok között, és különös tekintettel a nem ITS szektorokra. Köszönöm szépen. Thank you very much. Mr. Brannen. Brannen úr. Köszönöm, elnök úr. A biomasszáról szeretnék kérdezni. Hollandia ugyanúgy, mint az Egyesült Királyság nagy mennyiségű biomasszát importál, és kérdésem, hogy le, kellene-e szabályozni a biomassa importot? Ha igen, akkor ugye ide is kellene fenntarthatósági kritériumokat építeni, beépíteni. Ez most nagyon releváns, hiszen az EU most akarja a klíma és energia keretekbe beemelni az LUCF-et. Thank you very much. Mr. Salimovic. Köszönöm, és Salimovic képviselő következik. Köszönöm, miniszter asszony, köszönöm, hogy ellátogatott ide, és hogy lehetőségünk van kérdéseket föltenni. Az én kérdésem egy ismert, de olyan témára vonatkozik, amit de egy olyan témára vonatkozik, amit be nem nagyon szoktunk foglalkozni. Mégpedig a import. Nagyon sok gyógyszert különös tekintettel az antibiotikumokra Kínában, Indiában és Mongóliában gyártanak, ahol a környezetvédelmi normák nem elégségesek. A gyártók nagyon nagy kárt okoznak az emberi egészségre nézve is, illetve a környezetre is. Kérdésem, hogy ezek a témák szerepelnek-e az önök napi rendjén, és ha igen, akkor hogyan kívánnak ezzel foglalkozni? Köszönöm, Álckánt képviselő. Köszönöm, elnök Örülünk, elnök miniszter azt mondja, hogy eljött és bemutatja a holland elnökséget. Bevezetőjében azt mondta Hollandia számára nagyon fontos a mi szakbizottságunk. Nem csoda ez, hiszen Hollandia nagyon sűrűn lakott ország, nagyon sok iparral, kibocsátással, ugyanakkor kiváló sertés termeléssel, mezőgazdasággal, úgyhogy a közvetvéd nagyon nagy nyomásnak van kitéve, nagyon fontos Hollandiában. Ugyanakkor sok esetben a tagállamok, Hollandia sem tartja be a szabályokat, a tiszta levegő, tiszta víz, a foszfát túlterhelés a talajban. Éppen ezek voltak a hírek a mostani heti sajtóban miközben mindeközben más országokat akarunk meggyőzni a normák betartásáról, miközben mi sem tartjuk be a normákat Hollandiában sokszor. Hogyan kívánja ezt, ezt a nehéz kérdést megoldani? Aztán az Európai Bizottság folyamatosan korholja a tanácsot. 2013-ban a bizottság ha a tanács lassan lép a veszélyes anyagok rendezésében, és reméljük, hogy ez a kérdés elhanyagolásának véget vet a soros elnökség, mert nem fogadható a tanács részéről ez, hogy a bizottság felhívás ellenére sem foglalkozik behatóan ezekkel az anyagokkal. Hát a tagállamok is igyekeznek betiltani ezeket az anyagokat, ezeket a mérgező anyagokat a Franciaország ö, tiltotta be legfrissebben az egyik ilyen anyagot. Hollandia miképpen igyekszik támogatni a tanácson keresztül és a tagállamokon keresztül is ezek betiltását, hiszen gondolkoznunk kell arról, hogy a rákkeltő, vagy valószínűleg rákeltő glifoszát például ne kerüljön be a forgalomba. A bizottság úgy tűnik a TTIP tárgyalások ügyében sem eléggé kísérő figyelemmel a környezetvédelmi szempontokat. Remélem, hogy nem engedik meg, hogy a multinacionális nagyvállalatok érdekérvényesüljön a környezetvédelmi érdekekkel szemben, erről a holos elnökségnek is gondoskodnia kell. Szóval nem Zomer asszony. Köszönöm szépen, üdvözlöm miniszterasszony az úgynevezett invazív fajtákkal kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni. Az európai választások során nemrégiben, annak idején a miniszterek tanácsa egy rendeletet fogadott el, ahol egy listát állítana fel a bizottság az invazív fajokkal kapcsolatban, ám ezt megelőzően egy delegált jogi aktusban normalizált eljárás alapján kockázatelemzést is kell végezzen ezekkel a fajtákkal kapcsolatban. Az Európai Bizottság nem követte ezt az standardizált eljárás, hanem egyszerűen összeállította egy listát néhány hét alatt, 23 invazív fajt meghatározva, kockázat elemzések alapján megtéve ezeket. Ezekből a 23-ból 17 olyan elemzések alapján került kiöltésre, amelyeket Angliában végeztek el. Persze Anglia egy sziget ország, nem feltétlenül reprezentatív az egész Európai Uniót tekintve. Ezzel szemben a potenciálisan invazív fajok listáját összeállította a közlepidemi ügynökség, ám ezt nem vették figyelembe. Tehát a bizottság úgy tűnik nem kívánja visszavonni ezt a listát, és a rendelet tehát nem hajlandó betartani, azaz, hogy egy standardizált kockázat elemzési eljárásnak alávetni a lista kialakításának menetét. A probléma ezzel az, hogy a listán vannak olyan fajták is, amelyek tudományos szempontból nem jelentenek problémát a környezet szempontjából, és nem is újak, hanem évtizedek éve jelen vannak már a környezetben, miközben nincsenek a listán olyan fajták, amelyek viszont rendkívül veszélyesek. Tehát foglalkoznak ezzel a listával, megtárgyalják-e a tanácsban, a bizottságot felhívják-e az eljárás betartására, mit terveznek mindezzel? Thank you very much. And last... Köszönöm. Végül, de nem utolsó sorban, Flanagan úr következik. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes bemutatót. Írországnak nagyon komoly gond most az árvíz, Tudom, hogy Hollandiának nagyon nagy a tapasztalata a vízekben, a vízek mozgásában. Kérdésem, hogy a, ami a habitat irányelvet illeti, hogyan használták ezt az emberek mozgásával kapcsolatban, illetve mi a helyzet a magasabb közérdek mechanizmussal kapcsolatban. Írországban mindent meggel kell tenni annak érdekében, hogy ezt ne használják fel, és ez komoly gondokat jelentett. Ugyanígy a habitat, az madár élőhely irányelvel kapcsolatban. Kérdésem, hogy van -e egy engedélyrendszer ők a vészhelyzetekre. Sajnos Írországnak nincs ilyenje. Sajnos előre nem látható következményként az egyik madárfaj úgy tűnik, hogy sajnos kihal, és egy másik madárfajt, és súlyos veszély fenyeget. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményük? Nagyon várok a válaszra, mert még eddig soha senki nem válaszolt ezekről a kérdésekre. Thank you, Mr. Flanagan. Köszönöm, Flanagan úr. A hazámban három hónapja már nem esett, úgyhogy nagyon eltér az Európa északi és déli részén az időjárás. Most megvan az esélyünk, hogy választ kapjunk. Miniszterasszony következik. Várjuk a válaszát. Meghallgatjuk a holland véleményt erről. Köszönöm, elnök úr. Elég sokféle kérdést kaptam. Próbálok mindent megtenni azért, hogy a lehetőleg precízebb válaszokat adjam. Először Dánsz úrnak válaszolnék a nek irányelv rugalmasságáról. A rugalmasság valójában a jobb megvalósítást vagy végrehajtást is jelentheti, úgyhogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy gond, hogyha, hogyha rugalmasságot élveznek a tagállamok értelmezés kérdése. Fontosnak tartom, hogy legyen egy közös álláspontunk, és tényleg fellépjünk. Sok múlik azon, hogy a parlament hogyan dönt. Toma úr is több kérdést tett fel, amelyek részben ismerősek számomra, hiszen a, azon témákat illetik, amelyek az általam, általam megtárgyaló pozíciákat ö, tükrözik, például a mezőgazdasági miniszterek körében. A nagyon jól illeszkedik az anyagok felhasználásához, és a körkörös gazdaság kérdésköréhez és ez feltétlenül érdekes. A különböző cselekvések, tagállami szinten végrehajtandó cselekvések ügyében, és itt innovatív megoldásokat is meg kell engednünk. Akkor angolul folytatom megint. azt asszony kérdésre válaszolva, igen, van összefüggés a COP21 eredménye és a klíma cselekvés és adaptáció gyakorlata között. Ha megnézzük például a fajok sokféleségének erősítését, az erdőgazdálkodást például, annak mikéntjét, hogy hogyan építünk természetes területeken, hatalmas lehetőség van abban, hogy összekapcsoljuk az általunk végzett munkát, a madár és habitát irányelv előírásait betartva, miközben ugyanaz, ugyanezzel ö, enyhítjük a klímaváltozás hatásait és a klímapolitikát erősítjük ugyanazon lépésekkel. Ek úr a bálnákról beszélt, meg arról, hogy ezek védelme mennyire fontos. Ez a téma személyesen is elkötelezett hív vagyok ennek a témának, fontosnak tartom. És tudom, hogy folyik vita Európában, ön is ismeri ezt a vitát, ám azt örömmel látom, hogy meglehetősen nyíltan fogalmazó pozíciónk van az ICW szervezetben is, meg az Európai Tanács maga is tiltakozott már a japán halászlotta működése ellen, úgyhogy foglalkozunk ezzel. Sek úr olyan kérdéseket említett, amelyekkel majd utólag foglalkozunk, hogy rövidre fogjam, tehát reflektálok majd erre. Évi asszony az ITS, e és erről beszélt, és arról, hogy nagyra törő szintet kell fenntartanunk ebben. Hát önmagában az nagyon nagy siker volt, hogy októberben a tanács dűlőre jutott, egy európai álláspontot létrehozva. Amíg nincs új pozíciónk, addig ehhez ragaszkodunk, a régihez. Hát így működik a dolog. Másik dolog, hogy meg kell vitassuk persze azt is, hogy a 2018-as nagy leltára hogyan készülünk fel, és addig mit teszünk. Ez továbbra is napjelenden maradt Jalk úr hozzászó megjegyzései egy kicsit túlmutatnak az én munkaterületemem, de megvitatom majd Kamp miniszterrel például, kollégámmal, aki az energetika és energiapolitikáért felelős miniszter a holland elnökségben most. Hövényi úr, köszönöm Holland bevezetőjét. Megvitattuk már. A tanács márciusi ülése lesz az első alkalom, hogy az eredményeket, a párizsi eredményeket számba vegyük, ami szerintem fordulópont a történelemben, és kezeljük is ilyenként szerintem. És fontos az is, hogy ne csak megvitassuk ezt, mert egy, egy ilyen eredmény ugye nagyon nagy dolog, de hát most viszont végre kell hajtanunk a, a, azt, amiket elhatároztunk, úgy, hogy a tanács a végrehajtásra kell most koncentráljon. Vége a beszédnek, elkezdődik a munka, ahogy mondjuk. Ez lesz a holland napirend lényege, és értékelést is kell végeznünk, a bizottság pontosabban, és ennek az alapján folyik majd az eszmecsere tovább. És persze az Európai Tanácson is múlik, hiszen egyhangúan kell döntenie a következő lépésekről. De szerintem a környezetvédelmi tanács ö, ö, megfelelő muníciót ad majd a tanácsnak mindehez. Brennan úr kérdésére válaszolnék, biomasszával kapcsolatban, illetve az erre vonatkozó rendeletre vonatkozott a fenntarthatósági kritériumokra. Meg kell várnunk a bizottsági javaslatot. Erre ezt tudom mondani. Nem tudok most mást mondani, bár holland szempontból ez egy nagyon fontos téma. De a bizottság térfelén van jelenleg a labda. Utána tudjuk majd megbeszélni. Következő kérdés. Lelimovics úrtól, nem tudom, jól lejtem a nevét. Ami az antibiotikumokat illeti, illetve a gyógyszerek használatát például az állattenyésztésben, vagy az egészségügyi politikában, akkor szeretném, hogyha Schippers kollégámnak is föltenni ugyanezt a kérdést, és ami az AMR-t illeti, ez az egyik legnagyobb prioritásunk a holland elnökség során, Valószínűleg a kollégám majd a bevezetőjében is utal már erre, de ha megengedni, akkor neki hagyom meg a válaszadás lehetőségét. Valóban tennünk kell valamit ezzel a kérdéssel kapcsolatban, de kérem a kollégámnak, tegye fel a kérdést. Akkor Hászelkamp asszony kérdésére válaszolva igyekeztem megértem, hogy igyekeztek a holland témát, a holland helyzetet megint csak felvetette, de hát továbbra is, mint a soros emlékség nevében kell beszélnem, az endokrin disruptorok anyagok ügyében Skippers asszony lesz a felelőse ennek, és a felelősségi körök elosztásában ő az egészségügyi kérdésekkel foglalkozó. A ttip el kapcsolatos eszmecsere megint csak nem per definíció nem az én hatáskörömbe tartozó kérdés. Persze a megjegyzéseit vettem, és érzékelem ezek fontosságát, de nem vagyok hivatott erre egy válaszolni. A végén pedig, nem utolsó sorban, Zomer asszony mondandójára reflektálnék az invazív fajok listájáról. értem a kérdését, de hát a bizottságon áll, hiszen ők a kezdeményező joggal bíró intézmény, hogy javaslatot dolgozzanak ki a kérdés kezelésére. Nincs közös tanácsi álláspont ebben a kérdésben, és ezért is vagyok itt. Tudom, hogy vita folyik ebben a témában, tudom azt is, hogy egy, ez egy megörökölt felelősségünk, hazánkban is téma ez, értem tehát a kérdése háttere, de most a bizottság térfelé van a labda, és európai parlamenti képviselőként önöknek megvannak az eszközei a bizottsággal való egyeztetésre, illetve nyomásgyakorlásra. Megígértem, hogy válaszolok. Flanagan úr kérdésére. Ez tényleg ugye, az utolsó kérdés volt az árvizak és a habitat irányelv összefüggésében. Értem, hogy, hogy bosszantja, hogy nem kap választ, konkrét választ a kérdésére, de hát a gond az, nekem van válaszom, de lehet, hogy nem kielégítő. Ez nem tanács kérdés. Ha több információra tart igényt arról, hogy mondjuk Hollandia, hiszen a kérdésnek része volt ez is, hogy Hollandia hogyan hajtja végre a habitat irányelvet, és hogyan foglalkozik ezzel, és azok az emberek, akik a habitat irányába a érintett területen élnek, hogyan vonják be őket a döntéshozatal folyamatába. A munkatársaim között is vannak, meg, meg holland képviselőtársaik között is van, biztos olyan, aki erről tud információt adni. Én is meg tudom tenni, de nem itteni funkciómban vagy, vagy hatáskörömben tudok választ adni, de nem innen erről a pulpitusról. Ez persze, nem tudom, kielégítő válasz, és hát legalább a, a kezdete egy válasznak. Ezzel pedig zárnám a válaszaimat a kérdéseikre. Várom valóban az együttműködést, önökkel való együttmunkálkodást. Nagyon sok tennivalónk van, nagyon nagy kérdésekkel kell foglalkoznunk. Lássunk hozzá a munkához mielőbb. Thank you very much for your... Megköszönöm, hogy ellátogatott ide, megköszönöm, hogy bemutatta a tanács következő fél éves programját, megköszönöm, hogy megismertette velünk a prioritásokat, és köszönöm a válaszait is. Most két perces szünet következik, minisztercsere következik, és utána folytatjuk.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 Dear colleagues. Tisztelt kollégák! Nézzük a következő napi rendi pontot. Eszmecsere következik. Edith Kipers asszonyal egészségügyi, sportügyi és népjóléti miniszterrel a holland elnökség képviseletében. Folytatjuk tehát a eszmecserét a soros elnökséggel, ugyanaz, ugyanabban a formátumban fog zajlani a vita, mint az imént. Meg is adom miniszter asszonynak a szót, hogy vezesse fel a témát, utána pedig reagálunk kérdések formájában. Két körben teszünk fel kérdéseket. Először koordinátorok, illetve a frakciók szónokai, és utána pedig mindenki más. Parancsoljon! Kérem, hogy tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt környezetvédelmi bizottsági tagok. Olyan időket élünk, amikor a terrorizmus és a biztonsággal kapcsolatos kérdések mindenki figyelmét elterelik. A mai reggeli gyakartai hírek sokkolóak voltak, mikor mindenki szeretteire gondol. Nagyon fontos az is, hogy a menekültekre, illetve a munkanélküliségre odafigyeljünk, de vannak olyan témák, amelyek a szokásos kérdéskörbe tartoznak, amelyek így első látásra kevésbé fontosnak tűnnek, de ez így nem igaz. Nagyon fontos, hogy, egész, hogy Európában a határon átnyúló egészségügyi kérdésekkel foglalkozzunk. 27 európai hal meg minden egyes évben az antibiotikum rezisztencia miatt. Olyan polgárok ezek, akik egyszerű betegségeket kapnak el, de sajnos ezeket már nem, nem mindig tudjuk kezelni, mert egyre kevésbé hatékonyak a gyógyszereink. Azzal, hogy az antibiotikumok ilyen sorra jutottak, egy évszázad orvosügyi vagy gyógyszerügyi ellátását és fejlesztését sodorjuk válságba, vagy veszélybe. Nagyon sok olyan import gyógyszerről tudunk, amelyek bizony sokat segíthetnek a súlyosan beteg embereken, sokkal tovább élhetnek, kevesebb mellékhatással. De nagyon magas áron szerezhetők ezekbe, és ezáltal veszélybe sodorjuk az egészségügyi rendszer fenntarthatóságát, sőt életeket sodornak veszélybe. Bizonyos tagállamokban már most is tapasztalható az, hogy az emberek nem férnek hozzá ezekhez a gyógyszerekhez. Ez azt jelenti, hogy ez egyáltalán nem szokványos körülmény. Két példát. Ez csak két példa azzal kapcsolatban, hogy milyen határon átnyúló kihívásai vannak Európának az egészségügy témájában. Ezek olyan témák, amelyeket csak együttműködésre és politikai bátorsággal oldhatunk meg, úgyhogy hálás vagyok azért, hogy ma találkozhatom önökkel, akik az európai demokráciát testesítik még. És büszkén mutatom be a holland elnökség programját az elkövetkezendő hat hónapra. Először a jogalkotási napirendről szeretnék beszélni. Önök ezt figyelemmel kísérték eddig is, utána pedig a prioritásainkról szeretnék beszélni az elkövetkezendő hat hónapra. Orvosi orvosi műszerek, illetve in vitro diagnózis. Nagyon fontos, hogy a betegek biztonságát tudjuk garantálni az egészségben. Voltak olyan esetek, amikor látható volt az, hogy új jog, jogszabályokra van szükség ezen két témában, tehát orvosi műszerek, illetve in vitro diagnózis. Ugyanazok a célkitűzéseink egy megfelelően stabil jogszabályi keretre van szükség, magas, jó minőségű és biztonságos gyógyszerekhez kell a hozzáférés biztosítani. Innovatív piacra van szüksége Európában. Önök előkészítették a tárgyalásokat a luxemburgi elnökséggel és a bizottsággal, de még mindig nagyon sok munka hátra van. Remélem, hogy a holland elnökség alatt sikerül egy végső megállapodást elérnünk. Ugyanez vonatkozik arra a javaslatra, amely emberi felhasználású termékekre vonatkozik. Alapvetően itt adminisztratív eljárásokról, egyszerűsítéséről, illetve a különböző díjakról van szó. Szeretnénk itt előre lépni. Az EU-nak az is célja, hogy magas szintű emberi állat és növényegészségügyet valósítson meg. Ezért fontos a harmonizált jogszabályi keret a különböző hivatalos ellenőrzések esetében. Ezeknek az ellenőrzéseknek a hatékonyságát kell javítani az egész élelmiszerláncon keresztül, illetve csökkenteni kell az ezzel kapcsolatos terheket, és egyelő viszonyokat kell biztosítani. Azt próbáljuk elérni, hogy politikai megegyezés szülessen az év első felében. A mezőgazdasági miniszterek szeretnének az állat egészségügyi kérdésekben előrelépést elérni. Ez a javaslat szintén foglalkozik az antimikrobiális rezisztenciával. Ez az egyik prioritásunk. Az EU számára nagyon fontos az emberi és az állati egészség védelme. Mik a tanács prioritásai a holland elnökség alatt? Az imént utaltam az antimikrobiális ellenállásra. Meg kell nyernünk ezt a, ezt a csatát. Úgyhogy most már igazán tennünk kell valamit. Az egyetlen, az egyetlen hatékony fellépési módszer az egy egészség módszer. Nem nyerhetünk ebben a harcban, hogyha nem fogunk össze az állategészségügyel. Tehát a One Health, az egy egészség hálózatot kell kiépíteni. Ez azt jelenti, hogy az emberi és az állategészségügyi szektornak együtt kell működnie. Ez a hálózat a tagállami, tagállamok platformja, platformja lesz, ezen keresztül segíthetnek egymáson. A könnyebb része a dolognak az, hogy hogyan kell megalkotni a, nemzet, a tagállami akcióterveket, ezeknek a megvalósítása azonban már keményebb dió. Nagyon fontos, hogy ne lassuljon le ez a folyamat, átláthatóan kell mindezt végrehajtani, és nagyon fontos az is, hogy a rendelkezésünkre álló tudást felhasználjuk, hogy segítsünk egymásnak. Véleményünk szerint egyfajta peer review-ra lenne szükség, tehát hogy egymást is tudjuk figyelni, vizsgálni, hogy ki mit tesz ezen témában. Nem egymás ellenőrzésére van szükség, hanem egymás támogatására. Azt hiszem, hogy lehetőségeinket akkor tudjuk kiteljesíteni, hogyha egy sokkal koncentráltabb európai kutatási agendát alakítanánk ki a mikrobiális rezisztencia témájában. Ehhez az is kell, hogy új bizniszmodelleket hozzunk létre mindezekben a témákban. Az agri, a mezőgazdasági kollégámmal közösen február 10-én Amsterdamban ennek a témának szentelünk majd egy konferenciát. Ott lesznek az egészségügyi és mezőgazdasági miniszterek az egész EU-ból. A konferencia során szakpolitikai vitára kerül sor, ez azt jelenti, hogy egy olyan dokumentumból fogunk kiindulni, amelyet erre a konferenciára készítettünk, és amely során konfrontálódhatunk majd az igazi problémákkal. Ha gondolják és igénylik, akkor Brüsszelben egy hasonló vetítésre kerülhet sor, és természetesen szívesen látjuk Önöket egy ilyen ülésen. Ez egy nagyon hatásos és hatékony módja annak, hogy szembesüljünk ezzel a témával. A konferencia során illetve után megpróbáljuk elérni majd azt, hogy a gazdasági hogy a mezőgazdasági és egészségügyi tanácson meg, következtetéseket érjünk el, és egy igazi, erőteljes cselekvési programra, cselekvési tervre is szükség van. Nagyon fontos az is, hogy az európai betegek elfogadható áron jussanak hozzá a gyógyszerekhez. Az emberek millióinak számára nagyon fontos a gyógyszer. Az emberek az embereket meg kell gyógyítani, a krónikus betegek a gyógyszereknek köszönhetően folytathatnak produktív és normális életet. Ennek köszönhetően az emberek életminősége javulhat, és egyre nőhet a túlélési esélyük. Az elmúlt időszakban láthattuk, hogy milyen hatalmas eredményeket értünk el, és komoly gyógyszeripari innovációkat láthattunk, amelyek reményt jelentenek a súlyosan betegek számára. Ez nagyszerű, de mindennek ára van. Az új innovatív, monopolisztikus gyógyszertermékek ára egyfolytában nő, viszont a piacon csak nagyon kevés számú beteget érint ez nem egyértelmű, hogy ezeknek a gyógyszereknek mi a hozzáadott értéke. A célunk az, hogy az innovatív gyógyszereket mindenki számára elérhetővé tegyük, akinek erre szükség van. Három sürgős kérdéssel kell itt foglalkozni. Az első, hamarabb, gyógyszer, hamarabb hozzá kell férni a gyógyszerekhez a betegeknek. Nincs szükség, az olyan, a fel, a, nincs szükség olyan jogszabályokra, amely lelassítja és drágábbá teszi ezt a folyamatot. A kérdés az, hogyan lehet a rugalmas piac szabályozási rendelkezéseket jobban felhasználni. Nagyon fontos az, hogy a különböző tagállami jogszabályokkal hogyan lehet lerövidíteni a várakozást a betegek számára. Nagyon fontos az is, hogy a forgalomba helyezési engedélyt felgyorsítsuk, de természetesen a biztonsági szabályok figyelembevételével. Tehát rugalmas, rugalmasabb forgalomba bocsátási engedélyre van szükség. A gyógyszerek ára folyamatosan nő. Az innovatív gyógyszertermékek sokszor egyáltalán nem kell, hogy szembenézzenek semmilyen versennyel, és nem nagyon van alternatívájuk sem. A jelenlegi árak nem állnak világos kapcsolatban a kutatási célokkal, vagy nem feltétlenül van hozzáadott értékük sem. A súlyos betegek szeretnének hozzáférni ezekhez a termékekhez. Az orvosok szeretnék ezt felírni az ipar ezeket szeretné eladni, a politikusok pedig azt szeretnék, hogy megfelelően modern legyen az egészségügyi rendszer, és hogy kielégítsük a betegek szükségleteit. Ezek közös célok. Ez azt jelenti, hogy igenis van esély arra, hogy megoldjuk ezt a problémát. Az, a megoldás lehet az, hogy együttműködünk az országok közötti árral kapcsolatos információk megosztása, vagy az árra vonatkozó tárgyalások megosztása például jó módja lehet ennek, természetesen önkéntes alapon. Harmadik dolog. Kérdés, hogy az európai piaci hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezések, amelyek célja, hogy az innovációt ösztönözzük, hogy ezek még mindig kiegyensúlyozottak-e. 20 éve van érvényben ez a rendelkezés, azóta többször átesett ez modernizáció. Kérdés, hogy még mindig alkalmasak-e arra, hogy ez működjön. Plusz biztonsági bizonyítékok, vagy piaci exkluzivitásra vonatkozó jogszabályok. Ezekre gondolok, nem tudom, hogy ezek még mindig időszerűek-e, ez még mindig elége ahhoz, hogy egyrészt az innováció biztonságos legyen, másrészt pedig elég hamar eljusson a felhasználókhoz. Mi azt javasoljuk, hogy elemezzük ezeket a, jo- ezeket a jogszabályokat, és nézzük meg, hogy ezeknek van-e hozzáadott értéke. Ezzel fogunk foglalkozni az elnökség alatt. Harmadik prioritásunk az élelmiszerrel kapcsolatos. Az emberek néha megpróbálnak egészségesebben enni, de sajnos túlságosan sok cukrot, sót és telített zsírt, fogy, zsírsavat fogyasztanak. Sok tagállam már tagállami szinten tesz valamit ezért, és az élelmiszergyártók megpróbálják javítani az élelmiszerek minőségét, ez jó. De 28 országunk van, és egy belső piacunk, szerintem túl kéne ezen a szinten lépni. Közösen európai módon kell föllépnünk. Az élelmiszeripar alapvetően egy határon átnyúló üzlet. Jelenleg nincs harmonizált megközelítés, és ez nem tesz jót az egyenlő feltételeknek, és nem tesz jót az innovációnak. Könnyebbé kell tennünk azt, hogy az emberek egészségesebben étkezhessenek, mégpedig úgy, hogy egészségesebbek lesznek a termékeink, az élelmiszer termékek. A WHO-val, a különböző civil szervezetekkel, illetve a tagállamokkal egy konferenciát fogunk szentelni ennek a témának. Februárban kerül erre sor. Célja, hogy egy közös úti tervet hozzunk létre. Áprilisban ez lesz a témája egyébként az informális tanácsülésnek is. Meg kell változtatni a termékek összetételét úgy, hogy ezzel egészségesebb életmódra ösztönözzük az embereket. Ehhez politikai bátorság kell. A trióban együttműködünk a többi elnökséggel, illetve megpróbáljuk majd ezt megfogalmazni a tanácsi konklúziókban. Aztán a különböző zsírsavak kérdése. Ez is veszélyes lehet a lakosság számára. Jó lenne, hogyha egészségesebb zsírsavakkal cserélnénk fel ezeket a transz zsírsavakat, Tavaly decemberben született egyébként egy bizottság jelentés erről, ezután Andreukaitis biztos, úr, biztos bejelentette, hogy egy nyilvános konzultációt indít majd erről az iparilag előállított transzsír savakról és ennek a jogszabályi normáiról. Várjuk ennek a, ennek a folyamatnak az eredményét. Ez a három fő prioritásunk, de egyéb témákat is előveszünk majd, mint például a demencia kérdését. Európában 300 ezer beteg szenved ebben, 15 millió lesz azonban a betegek száma 2050-ben. Mindenki ismer demens beteget. Mindenki látta már, hogy milyen szenvedést jelent ez a betegeknek és környezetüknek. 2008-ban a francia elnökség már foglalkozott ezzel, a luxemburgi elnökség is, és számukra is prioritás volt a demencia. Úgy, úgy érezzük, hogy most kell összefognia a tagállami a tagállami fellépéseknek, most kell összefogni a tagállami fellépéseket, hogy európai módon tegyünk valamit. Nem kötelező érvényű megalapodásra van szükség, hanem az elmúlt évek tapasztalatát, szakpolitikai tapasztalatát, szociális innovációját és a kutatási eredményeket kéne összefogni a, hogy javítsuk előregedő társadalmunkban az emberek életminőségét. Az utolsó ilyen prioritás az egészségügyi dolgozókról szóló konferencia megrendezése. A témánk a, safe, a címet Safe in Motion. A, a téma konkrétan az, hogy az egészségügyi dolgozók munkájának tiszteletét fenntartsuk. Nagyon fontos az, hogy ezzel kapcsolatban befejezzük az, az első három prioritásra vonatkozó munkát, tehát orvosi, műszerek, antimikrobiális rezisztencia, a gyógyszerhez való hozzáférés, illetve az egészségügy minőségét. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem a szokásos értelemben vett politikai témákról van szó, várom együttműködésüket. Köszönöm. Now we can start immediately. Köszönöm szépen a, az összefoglalót. Megkezdjük az első kérdéseket a koordinátorokkal. És először Grösztet asszony következik a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, miniszter asszony. Nagyon örülünk, hogy meghallgathattuk Önt és a prioritásokat. Jól látszik ebből, hogy az egészség egy nagyon fontos politika, és minden állampolgár számára az Európában. Én rögtön láttam, az ön, hogy az ön számára az első prioritás az antimikrobiális rezisztencia. Én vagyok az előadó az állategészségügyi termékek témájában, úgyhogy gondolom érti, hogy engem ez nagyon komolyan érint, amit ön elmondott, és azok a lépések is fontosak, amelyeket önök tesznek a témában. Nagyon sokat dolgozunk együtt az árnyék előadókkal, igyekszünk első olvasatban már olyan álláspontot kialakítani, amely a lehető legkonszenzusosabb és a lehető legjobb szöveget szeretnénk megalkotni. Méghozzá egy olyan folyamatot kívánunk teremteni, amely az innovációt segíti, és az új gyógyszerekhez való hozzáférés segíti, de persze küzdünk az antibiotikumok jelenlegi felhasználása ellen, már mint ahogy az a múltban történt, és ehhez szükségünk van az ön támogatására, az önök támogatására, a tanácsban ugyanis adódhatnak nehézségek. De miniszterasszony, mondom még egyszer, hogy valóban szükségünk van az ön támogatására, ugye itt az első olvasatban mi így keményen dolgoztunk. Elmondta, hogy Belgiummal, Luxemburgban együtt, Luxemburggal együttműködtek, igyekeztek a tárgyalásokat elő, vinni az alternatív gyógyszerek, az innovatív gyógyszerek terén, de a arról is, emlí, arról is beszélt, hogy az árakat esetleg lehetne rögzíteni, de hogyan tudná ön meggyőzni, ugye azt mondta, hogy önkéntes alapon indulnának ezek a tárgyalások, de hát amikor önkéntes alapon vannak ilyen tárgyalások, akkor mindig nagyon sok nehézség merül fel, hogy bizonyos szempontból a tanács oldaláról megkapjuk a konszenzust. Tehát nem tudom, mekkora az önök mozgástere, vagy mit gondol erről, mekkora az önök mozgástere, hogyan tudnának előrelépni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Vilmat asszony következik a szocialisták képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, és üdvözlöm önt miniszter asszony, nagyon jó, hogy eljött hozzánk. És nagyon örülök annak is, hogy ennyire elkötelezett a betegek iránt. Néha ezt itt a parlamentben nem értékelik, jobban értékelik, hogyha az ágazat iránt elkötelezett valaki, de én nagyon örülök, hogy ön a betegek iránt ennyire elkötelezett, és nagyon örülök, hogy az a az orvosi berendezéseket is említette, mert én vagyok ennek a témának az előadója egyébként és a luxemburgi elnökség alatt jó eredményeket értünk el, de sajnos még nincs meg a végső megállapodás. Most már három éve tette le a bizottság az eredeti javaslatát az asztalra, nagyon-nagyon sok időt telt el, és azt hiszem tartozunk ennyivel a betegeknek, hogy előrébb lépjünk, és legyen észszerű jogszabály, amely a legmagasabb szintű betegbiztonságot garantálja. Hogyha még egy botrány lesz, akkor az emberek nagyon helyesen fogják feltenni azt a kérdést, hogy mit csináltunk mi itt a parlamentben. És még mindig vannak kemény diók, amiket meg kellene oldanunk, nehéz kérdések. Nagyon remélem, hogy önnek sikerül majd a tanásban a kompromisszumot megteremteni. Az a tendencia tapasztalható ugyanis, hogy a tanács azt mondja, hát igen, ez a mi álláspontunk, és pont így nem lehet dolgozni, így nem lehet megállapodni, mindenkinek el kell mozdulnia egy picit, ezt mi is megtesszük itt a parlamentben, és a tanácsnak is ezt kell tennie. Nem lehet azt mondani, hogy mi nem vagyunk hajlandók egy jótányit sem elmozdulni, ez a mi álláspontunk. Tehát remélem, hogy kölcsönösen mindenki egy picit elmozdul, és jó megállapodás születik a végén. Ha megengedi, még az alkohollal kapcsolatban is feltennék egy kérdést. Nagyon örülök a tanácsi decemberi következtetéseknek. Ugye kötelező címkézés lesz most már az alkoholos italok esetén, és 2016 végére új alkoholstratégia születik. Az egész világon Európában fogyasztják a legtöbb alkoholt, és ennek a hatalmas a költsége, nem csak az egészségügyi, hanem a közszolgáltatások is nagyon megsénylik ezt és ettől függetlenül a, a parlament és a tagállamok is hiába gyakorolnak nyomást a bizottságra, nem lépett elég határozottan. 2014. decemberében kellett volna, lett volna időszerű az alkohollal kapcsolatos bizottsági anyag megszületése. Mit kíván ön tenni egy ennyire életbevágó közegészségügyi kérdésben? Köszönöm, és Görling asszony az ECR nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterasszony. Én is az alkoholról akartam beszélni, de hát talán akkor csak támogatom, amit Glenis mondott itt előttem, és valami másról fogok kérdezni. Visszatérnék esetleg az EMR-re. Erről már nagyon sokat beszéltünk az előző parlamenti ciklusban is, és hát most egyre nagyobb lendületet vesz a téma, ahogy Grösztet asszony említette, ugye az állategészségügyi szerekkel szóló irányelv miatt is van ez. Az állatoknak adott gyógyszerek is nagyon fontosak, remélhetőleg ezt az irányelvet sikerül a holland elnöksége alatt valahogy lezárni. De a, a hangsúlyt az antimikrobiális rezisztanciára helyezzük, ugye az állatokon keresztül, és így tovább, akkor elfeledkezünk egy sokkal nagyobb problémáról. Ez pedig az, hogy túl sokszor írják fel, visszaélnek, túl sokat használják fel a gyógyszereket az emberi lakosság körében. Tehát én talán mondjuk kevesebbet szeretnék erről hallani. Grösszet asszony ezt úgyis nagyon jól összefoglalta. Reméljük, hogy a tanácsra sikerül megállapodni. Engem most az érdekelne, hogy önnek az elmer intézkedések terén mik a konkrét lépései, mit terveznek, és az emberekre gondolok. Köszönöm szépen, most pedig a liberálisok nevében Geberli. Köszönöm szépen, elnök úr, <clears throat> és köszönöm Skiffer miniszterasszony, hogy ilyen kiváló módon leírta a holland elnökség prioritásait. Úgy gondolom, hogy minden téma, minden fontos téma benne van. Van egy általános meglátásom az egész szakpolitikai törletre vonatkozóan. Úgy gondolom, a sajnálatos, hogy a tagállamok igyekeznek ez Európ, az egészségügy ö, európai politikáját nem elég erősen vállalják. Holott közösen sokkal messzibbre juthatnák, mint külön-külön, és a népegészségügy egészségben is, és úgy tűnik mégis az európai politika elretenti a, a tagállamokat. Az antibiotikum rezisztencia tekintetben fontos ez a téma, és joggal van a prioritás elején Hollandiában is. Riasztóak a számok és az adatok. Remélem, hogy a következő hónapokban előre tudunk lépni ebben a témában. Egy másik gondolat, és a konkrét kérdés is, az Európai Bizottság elvesztette a bírósági pert. A tanács mit tervez ebben a helyzetben jövő héten lesz a bizottsággal plenáris vita ezen anyagok tekintetében mit termez az elnökség a tanácsban. Végül pedig az gyógyszerek árát illetően. A miniszterasszony joggal emelte ki ezt a témát. Itt nem csak ugyanakkor az új innovatív gyógyszerekről van szó, amelyek viszont kis betegcsoportok érdekét szolgálják. Látni kell azt is, hogy 2016-ban többször kell kifizetni egyik tagállamban ugyanaznak a gyógyszerért, mint egy másik tagállamban. Az átadhatósági irányelv közben elásásra került a tanácsban, nem megy tovább. Vajon a bizottság tesz-e új erőfeszítést ennek keresztülvitelére? Konkrét kérdésem az, mit tesznek ennek a helyzet rendezésére? Értem, hogy önkéntes alapon szeretnék megszervezni a téma rendezését, ám nem volna ez szükség európai, erőteljesebb európai ö, megközelítésre ennek a kérdésnek a rendezésében. Köszönöm. Ekkor a GUE részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm, miniszter asszony, hogy eljött ma, és lehetőséget ad arra, hogy megvitassuk a programjukat, bemutatta a prioritásokat. Miniszterasszony, az emberiség felett demokrasz kartként lebeg a többszörösen rezisztens mikróbák fenyegetése. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy jelentést, olvastam egy jelentést, nyugtalanító, Kínából egy új szuperbaktérium ö, került beazonosításra 2015-ben, és már Európában is megjelent ez a szuperrezisztens baktérium. Ez a közegészségügyet rendkívül fenyegető baktérium pandémiához vezethet, és a haszonáltatos ember körében is rezisztens. Az MCA génnel kapcsolódik, amely koleszterin bak kizár bizonyos antibiotikum kezelését, holott ez nagyon fontos a betegségek gyógyításában. Európában 25 ezer ember fertőzött multirezisztens baktériumokkal. Több kérdésem már válaszolt volna, azonban egy utolsó kérdésem. Vajon a mezőgazdaságban működő kollégáink elgondolkoznának-e a legegyszerűbb megoldáson? az, hogy csökkentsék drasztikusan az antibiotikum alkalmazását az, a használatok körében, és az állatvédelmi intézkedéseket javítsák, egy olyan állatbarát állattartásra lépjenek tovább, ahol nincs szükség az antibiotikum használására, és így megakadályoznák ezt a rettenetesen gyors terjedését a multirezisztens baktériumoknak Európában. Köszönöm, Oken asszony az részéről. Köszönöm, elnök úr, köszönöm miniszterasszony. Örülünk, hogy megvitathatjuk az endokrin diszruptorok anyagcsoportját. Két kérdésem volna, melyekre remélem, hogy reagál majd. Az elsőt már említette Glenis Wilmot. Arról jelenleg fognak tárgyalások az orvosi eszközökről. A parlament elfogadott egy módosítót, amely a gyógyszerzeti eszközök kémiai biztonságosságát irányozza elő a rákeltő és egyéb toxikus anyagok kizárásával a folyamatból. Ott is a nagyon nagy kockázata van az orvosi eszközökben ezeknek az anyagoknak, el lehet kerülni őket, el is kell. Sajnos a tagállamok ellenzik ezt a szabályozást, eleddig legalábbis ellenezték. Számíthatunk-e önre abban, hogy többséget kovácsoljon a tanácsban, hogy kiváltsák a szabályozásban, szabályozás révén kiváltsák a magas hozkázatú anyagokat. A, az endokrin diszruptorok meghatározásában alkalmazott tudományos kritériumok kérdése egyfajta szágaként ö, húzódik már régóta. Az elmúlt hónapban a bíróság úgy nyilatkozott, hogy a bizottság megsértette európai jogszabályt azzal, hogy nem alkalmazta ezeket a kritériumokat. Ugyanakkor mindez késlelteti az ezek a diszruptorok elleni fellépést. Ez a húzavona. Ugyanakkor ez különös, hogy a bizottság, amely a szerződések őrzője, úgy nyilatkozik, hogy tovább is bíbelődik a hatástanulmány továbbvitelével, miközben európai jogszabályt sért, és nem orvosolja azt. Ön milyen cselekvéseket tervez? Annak érdekében, hogy a bizottságot észretérítsék, emlékeztessék a szerződések őrzőjének szerepére hogy ne sértsék meg saját jogszabályainkat, olyan fontos témában, mint az endokrin diszruptor anyagok ügye. A parlament megtesz mindent, amit tehet, annak érdekében, hogy a bizottságnak ne legyen könnyű dolga ebben. Thank you very much. And now... Köszönöm. Evi asszony következik az FDD-től. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, miniszter asszony, itt ülök, itt ülök, integetek. Láttam, hogy az OG, a GMO-k is önhöz tartoznak, és szeretném kérdezni, hogy, hogy az Európai Parlament visszautasította a bizottság azon javaslatát, hogy a tagállamok vezethessenek be tiltást, nem lehess, ne lehessen forgalomba hozni GMO alapú anyagokat tartalmazó élelmiszereket. Nem tudom, hogy önök kívánják-e folytatni az eszmecserét a tanácsban, és ha igen, akkor milyen formációban, és a antibiotikumokkal szembeni rezisztenciáról is kérdeznék. Ugye tudjuk, hogy ennek a jelenségnek az oka az az, hogy intenzív az állattenyésztés, ez az egyik fő oka. És látjuk, hogy mekkora a kockázat, és a 2011 18-as irányelv az megtiltja a, a, a transgenikus szerek használata, használatát. Az EFSA pedig ettől függetlenül van egy olyan anyag EMPT2, amelyben a kalamicin és neomicin található. Ez az emberi és állati betegségeknél használhat, használatos. Az epsz a parlament véleményével szemben, és a bizottság is a parlamenttel szembe menve alkalmazott egy engedélyezett egy hibrid kukorica fajtát, ezt a parlament is elutasította, és tudjuk, hogy ez a kukoricafajta ellenáll az antibiotikumoknak. Tehát ebben a zavaros helyzetben érdekel engem, hogy mit tesz az elnökség, hajlandó-e megelőző intézkedéseket tenni, és hajlandó-e megakadályozni az antibiotikumokkal szembeni ellenállás elterjedését. Köszönöm szépen! Most akkor megadhatjuk a szót miniszterasszonynak, hogy válaszoljon. És kérném, hogy tartsa be a 10 percét, hogyha lehetséges. Kedves kollégáink utána majd még tesznek fel kérdéseket. Köszönöm, elnök úr. Hollandul fogok válaszolni és így a tolmácsok segítségét kérem. A, az együttműködés tekintetében az önkéntesség alapján szeretnénk az árak tekintetében, a gyógyszerek tekintetében eljárni. Minden tagállamnak jelentős hatásköre van a gyógyszerengedés tekintetében, ám Európában sokkal okosabban is így működhetnénk ezen hatáskörök összehangolásával és ezt az együttműködést például azzal is mm, segíthetnénk, ha az árakról informálnánk egymást. Hollandia elkezdte Belgiummal és Luxemburggal a tárgyalást az gyógyszergyártókkal, közösen határozunk meg árakat. Ez egy pilot projekt, más országok is csatlakozhatnak hozzá, és így az árakat meg tudjuk jobban le tudjuk szorítani. Úgy, ha szabályozásban szeretnénk ezt rendezni, hát a sok tagállam nem látná szívesen, és hatalmas erőforrás ráfordítást igényelne. És azt is látni hogy nagyon sok gyógyszer van kialakulóban, például a hepatitis A kezelésére. az a fontos, hogy legyenek eszközeink az egészségügyben, hogy ezen gyógyszereket megvásárolhassák, megvásárolhassuk és támogathassuk a közös árképzést, ám ez csak a, a, az a koalíciával lehetséges, a coalition the willing, ahogy angolul mondjuk, és e, e, ezzel foglalkozunk majd az elnökség során is. A nemzeti igazgatói a a területnek szerveznek egy találkozót, már az elnökség során is. Tehát a, gyógyszerész, a tagállami gyógyszerhatóságok igazgatói, amelynek témája pontosan ez a téma, illetve ezzel kapcsolatos témák, és az elnökségünk végéig szeretnénk a tanács ülésén is a miniszterekkel egyeztetni arról, hogyan lehet ezt a folyamatot elősegíteni, továbbvinni. A gyógyszerárképzésben. Az in vitro kísérlet és diagnosztika jelentésével kapcsolatban egyetértek azzal, hogy meg kell próbáljuk azt, hogy, hogy sikerre vigyük, lezárjuk ezt a témát. Egyrészt a termékek biztonságát kell biztosítani minden európai beteg számára egyrészt, másrészt az innovációt elősegíteni, és ebben való részvételt bátorítani. Osztom az erre vonatkozó felhívást, és azt is, hogy mindannyian elő kell vigyük ezt a dolgot. Tudom, hogy úgy hallottam, tegnap egy nagyon jó megbeszélés folyt erről, egy találkozó, és pozitív eredményeit várjuk ennek a következő hónapokban, és önökkel is szeretnénk majd egyeztetni ebben, és átadni a következő soros elnökségeknek is, hogy lezárható legyen ez a folyamat. Tekintettel a az alkohol fogyasztás helyzetére. Nem, a hormon hormonháztartás zavaró anyagok ügyében Auken asszony tett fel egy kérdést. Az Európai Parlamenttel együtt és a tanácssal együtt több alkalommal bátorítottuk a bizottságot arra, hogy foglalkozzon ezen anyagok kérdésével. Sajnálatos, hogy a bizottság nem követte ezeket az ajánlásokat, és mi több, a bíróság decemberben kimondta, hogy az Európai Bizottságot kötelezni kell arra, hogy valóságos kritériumokat állítson fel. Annyi megállapítható, hogy most folyik egy hatástanulmány, amely 2016-ra készül el majd a tervek szerint, és remélem, hogy a bizottság valóban ezen hatástanulmány elkészítése után a szükséges intézkedéseket meghozza. Az antibiotikum rezisztencia ügyében többen tettek fel kérdést ebben a témában. Az, az, azon van a hangsúly, hogy korlátozott és elő, körültekintő felhasználását irányozzuk elő az antibiotikumoknak a gyógyszerágazatban is preventív intézkedéseket kell hoznunk, és az, a mezőgazdaságban, illetve az állatgyógyászatban is figyelemmel kell lennünk az alkalmazásra. A Hollandiában vizsgálják a tudósok a környezet állapotát, környezetvédelmi szempontból is, az antibiotikum rezisztencia terjedését. Ugyanakkor a dolognak két oldala van. Ha preventív módon etetünk antibiotikumot, a, a takarmányjal az állatoknak, az nyilvánvalóan hatalmas módon hozzájárul a rezisztencia kialakításához. Ugyanakkor, ha olcsón lehet könnyen hozzá megvásárolni a, a, az antibiotikumok az emberek számára is, mondjuk minden náthát antibiotikumra antibiotikumot vesznek be, az is hatalmas hatása van. Tehát mind a két oldalon egységesen kell fellépni, minden, van egy nagyszerű nemzeti cselekvési tervünk, ám ezt végre is kell hajtani. És a peer review, tehát a felek egymás értékelése lehetne hasznos nemzetközi szinten, a Global Health Security napirenden is, ezen egymás értékelését jelentő peer review révén lehetne arról gondoskodni, hogy minden területen egységes intézkedések szülessenek, hogy még egymást erősítik. És én is nagyon fontosnak tartom ezt, a lehető legtöbb állammal, országgal kell egyeztetni e-, ennek a szükségességéről, az antirezisztencia elleni fellépés szükségességéről. Um, alkohol. Még nem világos, mikorra készül el az alkohol címkézési jelentés. Az volt a várakozás, hogy 2014. decemberére már publikálják a jelentést, ám az Európai Bizottság több időt kért belső egyeztetésre, nagyon jól tudom, hogy az Európai Parlament követelte a jelentés mielőbbi nyilvánossá tételét, és én is arra hívom fel a bizottságot, hogy lehető leggyorsabban álljon elő ezzel a jelentéssel. Aztán a GMO-k ügyében a mezőgazdasági miniszterünk nevében is mondhatom, hogy ami azt a javaslatot illeti, hogy egy rendelet jöjjön létre a GMO-k ügyében. Nos, ezzel kapcsolatban a bizottság hatástanulmányát várjuk most, annak elkészültével kell megvizsgáljuk, mit tudunk elérni, mit tudnánk elérni ezzel a rendelettel, és itt a GMO növények az antibiotikum rezisztenciával kapcsolatos kihatásairól is tárgyalnunk kell, és folyik is kutatás ebben az irányban Hollandiában és más tagállamokban is, eznek az eredményét is meg kell majd szívleljük. Azt hiszem, hogy ennyit tudnék megválaszolni a 10 percemben. Köszönöm. Következik a második kör. Miért még ez az első kérdés feltelő? Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterasszony. Két másik kolléga már föltette a kérdést, amit szerettem volna feltenni alkohollal kapcsolatban. Úgyhogy kiegészítő kérdésem lenne. Egy bírósági ítélet született a Skót parlament törvényéről, amely minimum egységárat szeretne bevezetni az alkoholra, ez az közegészségügyi stratégia része lenne. Erre mit gondol? Illetve kérném, hogy az előző kérdés, illetve a válaszának a közegészségügyi szempontjait egy kicsit domborítsa ki. Köszönöm, Bolzán asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önt, miniszterasszony! Örülök, hogy itt van a körünkben. Hadd mondjam el, hogy mennyire örülök annak, hogy ilyen témákat választott ki, mint a holland elnökség prioritásai. Nagyon kedvemre való például az, ami kapcsolódik a kérdésemhez is, élelmiszerminőségről van szó. Nagyon fontos, hogy a tudomány, az orvoslás és az európai politika összefogjon, hogy a túlsúly ellen felvegyük a harcot, illetve a túlsúlyjal kapcsolatos betegségek ellen. A só, a cukor és a zsírsavak tartalmát kell legfőképp lecsökkenteni az élelmiszerekből, illetve alapvetően a kalória bevitelt is. Akár az adópolitikán keresztül is ezt meg lehetett valósítani, vagy maximum plafonokat is meg lehet valósítani ezen termékek esetében. Kérdésem, hogy mi a holland elnökség szándéka az élelmiszer biztonsággal kapcsolatban. Önök szerint az Európai Uniónak kéne ezzel foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt miniszter asszony! Az önök prioritásai, az ön által említett prioritások nagyon fontosak. Az antimikrobiális ellenállással most nem szeretnék foglalkozni, inkább az olcsó gyógyszerekre vonatkozóan tennék fel egy kérdés, ár átláthatóság konkrétan a témám. Sok tagállamban, a, tagállamban az tárgyalási folyamat nem átlátható. Ez bizalmas információként kezelik. Tehát nincs rálátásunk arra, hogy milyen tárgyalásokat folytatnak a hatóságok a különböző gyógyszeripari cégekkel. Önök ön szerint ezt nem kéne meg, vál, nem megváltoztatni? Aztán innováció. Manapság az innováció azt jelenti, hogy a szabadalmi jogok változnak meg úgy, hogy továbbra is magasak az árak. Ezt szeretnék megváltoztatni? Megváltoztatnák-e az innováció definícióját? Végül, de nem utolsó sorban, hogyan szeretnének nagyobb rugalmasságot elérni az új gyógyszerek forgalmazásában, gondolván arra, hogy nagyon fontos a biztonsági kritérium is. Köszönöm, Wittem a képviselő. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy eljött, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. Szeretném a mikrobiális felhasználásra felhívni a figyelmet és csökkenteni a felhasznált gyógyszerek mennyiségét. Majdnem 70%-kal fog nőni egy generációról a másikra az antibiotikumok felhasználása a világon. Én is agrárháttérből származom. Van, ahol preventatíve, van, ahol pedig növekedés stimulására használják az antibiotikumokat. Hollandia nagyon fontos vezető szerepet játszik ebben a témában, mert hatalmas tapasztalata van, nagyon nagy az innováció, nem használjuk már annyira az antibiotikumot, sőt 50%-kal csökkentettük a felhasznált mennyiséget. És nagyon fontos lenne, hogy a holland elnökség használja a saját példáit, hogy a jó gyakorlatot, az innovációt megossza másokkal, és felhívja a figyelmet arra is, hogy több kutatásra és fejlesztésre van szükség, új antibiotikumok kidolgozása, antibiotikumok kidolgozása terén, mert 1987 óta nem született új antibiotikum, és azt hiszem, hogy ez aggasztó és akkor még egy valami a mezőgazdaság terén, ami nagyon fontos, az, hogy jobb módokon kell egészséges élelmiszereket előállítani. Ez egyébként fantasztikus lehetőség az agrárszektorban. Az agrárszektor imázsa is javulhat, nem problémáként tekintünk rá, hanem a megoldás részeként. Itt rengeteg új tudás van, innováció, kutatás, tapasztalat halmozódott fel. Én nagyon remélem, hogy a holland elnökség a vállalkozó szellemnek, az innovációnak teret ad európai szinten is, hogy egészségesebb élelmiszereket állítsunk elő. Köszönöm. Köszönöm. Minőr Dank u voorzitter en dank u wel voor uw komst. Köszönöm, hogy eljött, Kipersz asszony. A szolgáltatási szerződésről tizáról szeretnék kérdést feltenni. A holland parlamentben is elhangzott, hogy ez a közszolgáltatásokra nagy hatása lesz a tiza megalapodás. Ám azokra is, amelyek nem. Ugyanakkor, ha tiza szabályoz valamit, akkor az már nem tekinthető állami szolgáltatásnak. E definícia révén, tulajdonképpen Hollandiában nincsenek már közszolgáltatások. Oktatás, a, a e, kórházi ellátás, a mentőszolgáltatás, sorolhatnám, hogy a tiza nagyon szigorúan szabályozza tehát a közszolgáltatóságokat, és ez agályokat kelt, hogy a miniszteri tanácsában újra nyitják a definícióra vonal vitát. Aztán az EDC rendszer zavaró anyagokkal kapcsolatban az Európai Bizottság munkáját mindenképpen szabályozni kell ebben az ügyben, meg kell zabolázni a bizottságot. Thank you very much, Miss Köszönöm szépen, Eckhout kolléga. Köszönöm, elnök úr, köszönöm, miniszter asszony. Két pont először is a hormon zavaró anyagokkal kapcsolatban. Szerintem a válasza csalódás kelt. Hollandia esetében is hangsúlyozom, hogy a bíróság kimondta, hogy a bizottság nem tartja be a jogszabályt. A jelenlegi hatástanulmány sem fogadható el. Csak tisztán tudományos kritériumok alapján lehet eljárni. A bíróság kimondta, hogy ilyen tudományos kritériumok alapján lehet működni, és nem szélesebb körben a bizottság meg továbbra is a hatástanulmányal foglalkozik, és ellentmond a bíróság ítéletének. Amit meg ön mond, hogy hát reméljük, hogy majd, a vizsgál, majd felülvizsgálja álláspontját a bizottság, és reméljük, hogy 2016-ban elkészül a hatástanulmány, és aztán majd a bizottság helyén valóan lép. Hát ez nem elfogadható. A bizottság fél éve jogot sért, és, hát- és itt nem arról van szó, hogy mi van a hatástanulmányal, hanem az a kérdés, hogy a bizottság nem tartja be a jogszabályt, és most, most azonnal kell lépni ezzel kapcsolatban. Ez nem, az első válasza nem volt kiegészítő. Aztán a másik dolog a gyógyszerekhez való hozzáférés. Itt a hozzáférés rugalmassága hangzott el, ez nem probléma, az átláthatóság hiánya a probléma. Ebből van a gond, hogy ma is tagállami szinten határozzák meg a, a gyógyszerárakat, és annyira átláthatatlan, hogy egyfajta konkurencia folyik a legmagasabb ár irányában. Örülök annak, hogy a Benelux államokban egy pilot projekt indult el, és azt mondta, hogy egy nyílt vitát lehetne folytatni, hogyan vezetjük be ezt Európában. Egy ellentmondásról van szó. Több átláthatóságot kell bevezetnünk az ármeghatározásban, ez európai szakpolitika kell legyen, és ez persze fenntartható amellett, hogy a Benelux államok egy külön pilot projektet folytatnak a beszerzések tárgyában. Köszönöm, most Líza úr jön. Elnézést kérek, hogy ki kellett szaladjak. A brit környezetvédelmi miniszter akart velem beszélni. Friss tájékoztás kért. Zommer asszonyjal, aki most sajnos nincs itt, egyetértek. Kérem, adja át a kollégájának, hanem az illeték, és az állatok klónozásával kapcsolatos ügyről van szó. A parlament hatalmas több, nagy többséggel elfogadott egy állásfoglalást a klónozás tilalmára nemrégiben. És az, arra szeretnénk bátorítani a tanácsot, hogy gyorsan vegye napirendre ezt a témát, és vizsgálja meg a parlament érvelését, és ahogy mint más kérdésekben, itt sem elég azt mondani, hogy nem a parlament érvei nem helytállóak, és a gyógyszer kedvemekkel kapcsolatban csak egy mondatom volna, meg az EVD-vel kapcsolatban. Egy egyben támogatom azt, amit Glenis Wilmot mondott, a tagállamok nem maradhatnak a mostani álláspontjukon. Örülök, hogy első jelé van annak, annak, hogy sikerül kompromisszumra vinni a tagállamokat. Utolsó gondolatom, a antibiotikum rezisztencia, sok minden elhangzott, örülök a vállásának, Konkrétan szeretnék utalni egy módosító indítványra, amely a François Rosset jelentésbe került sok kollégám támogatásával. Nem, nem csak felügyelni szeretnénk az állat gyógyászatban az antibiotikumok használatát, hanem csökkentésre is szükség van. Mert csak számolgatjuk, annak nincs hatása. Ha csökkentjük, annak van. És ez be kell kerüljön a konkrétan a jelentésbe. Kérem, hogy a tanácsban is ezt is képviselje majd. Thank you very much. Now... Köszönöm szépen. Grammatikákis úr következik. Χάρηκα πολύ κύριε Πρόεδρε γιατί η σημερινή υπουργό. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ellátogatott ide miniszterasszony, mert miniszterasszony nagyon realistán beszélt a programjáról, nagyon konkrétan elmondta, hogy mik a prioritásai. Talán elfelejtett azonban egy-két dolgot megemlíteni. Jelenleg komoly gondot jelent a gazdasági válság. Ez az egészségügyi költségvetésre nagyon sok országban komoly hatással volt. Ez egy olyan gond, ami jellemző például az én hazámban is. A gyógyszeripari kiadások 2009-től 2015-ig 60%-kal csökkentek. 60%-kal csökkentek. E, nem csak arról van szó, hogy e, annó túl sokat költöttünk, hanem bizony nagyon nagy az igény bizonyos gyógyszerek irányt, ez gazdasági okokkal is magyarázható, illetve az illegális exporttal illetve azzal, hogy játszmák folynak gyógyszeripari termékek árával kapcsolatban. Lecsökkent tehát az egészségügyi költségvetés, és ez nem csak nálunk érvényes, hanem Spanyolországban, Olaszországban, és ki tudja hol még. Miniszter asszony, ön nagyon konkrétan mutatta be, konkrétan mutatta be a programját. Kérdésem, hogy nem kéne kordonálni az európai szakpolitikát, és nem kéne megkönnyíteni a betegek számára az, hogy a felkínált szolgáltatásokat eh, igénybe vegyék, illetve a generikus gyógyszerekkel kapcsolatban vajon nem kéne valami könnyítő mechanizmust eh, igénybe venni. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen elképzelhető megoldás. Köszönöm szépen, Meissner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter asszony, köszönöm a magyarázatát. Le van egy megjegyzésem először. Beszél az élelmiszerek jelentette egészségi hatásokról, az túl sok cukor, túl sok zsír, elhangzott ez igaz. Egyszerű lehetőségekre is van lehetőség, javítsunk a táplálkozásunkon, lehetne támogatni, például az, a főzés oktatást az iskolákban előrevíve az egészséges, olcsó és egészséges regionális élelmiszerek fogyasztást ügyét az iskolákban lehetne előrevinni. A másik kérdésem a a gyógyszerző termékek tekintetében a legnagyobb prioritás a betegek biztonsága, ezt tudom, ám a kisebb gyógyszergyártókat nem szabad túl bürokratikus terekkel agyonnyomni. Mit tesz a soros elnökség annak érdekében, hogy egyensúlyt teremtsünk a két érdek között? Második kérdésem pedig, hogy az a gondolata ahhoz kapcsolódik, mi szerint gondoskodni akar arról, hogy minden gyógyszerhez hozzáférünk, amire szükség van, észszerű áron tehát ez azt jelenti, hogy egyre több ember hosszú távú betegségekkel bír, különösen a, egyre tovább élünk, egyre több az idős. Ám felmerül a kérdés a tagállamban, hogyan lehet, hol lehet takarékoskodni a gyógyszer ö, beszerzéssel a az ambuláns gyógyításban nagyon sok pénzt meg lehet takarítani. Foglalkozott a miniszterek körében azzal, hogyan lehet megtakarítani annak érdekében, hogy több forrás maradjon a fenntartató gyógyszerellátás érdekében. Thank you very much. Köszönöm szépen. Flanagan úr következik. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, nagyon érdekes volt a bevezetője. A globális drogpolitikával foglalkozó bizottság azt jelentette ki, hogy elbukott a kábítószerrel szembeni forradalomharc, és önök nagyon befolyásos állap pozícióban voltak. Olyan országból származnak, amely rengeteget kísérletezett a kábítószerekkel, tehát hogy hogyan lehetne a drogproblémákat megoldani, és nagyon sokan azt mondanák, hogy a drog ellen folytatott harc az tulajdonképpen az emberek ellen folytatott harc. Hát engem érdekel, hogy ön a mostani pozíciójában, a saját hazájában szerzett tapasztalatokkal milyen álláspontot képvisel, illetve a holland elnökség milyen álláspontot képvisel. A sikertelen útra tér és bűncselekménynek tekinti ezt az egészet, vagy pedig segíti az embereket. Köszönöm, mondja az elnök. Péter Leúr következik. Köszönöm szépen! Elnök úr, itt vagyok, integetek. Köszönöm. Miniszterasszony tehát. Egyetértek a holisztikus megközelítésével az egészségpolitikák terén. És nagyon örülök annak is, hogy betegközpontú az önök hozzáállása. Osztom az aggájaikat, már ami a gyógyszerek és gyógyászati termékek árának emelkedését illeti. Szerintem az egyik legfontosabb eleme az európai politikának pont ez kellene, hogy legyen, hogy az egészségügyi szolgáltatások mindenki számára elérhetőek legyenek. De sajnos vannak és lesznek olyanok, akik nem tudják kifizetni ezeket a szolgáltatásokat és termékeket, ha az árak továbbra is így nőnek. Ha megnézzük a nemzeti egészségügyi rendszereket, akkor láthatjuk, én már nagyon régóta beszélek arról, hogy egy európai egészségügyi szemeszterre is szükség van, az egészségügyi politikákat koordinálhatnánk és ez megteremteni a kereteket a reformoknak, konvergenciáknak, az egészségügyi rendszerek között. Nekem az a meggyőződésem, hogy ha az ilyen konvergenciákat megteremtenénk, akkor csökkennének az árak. Nem tudom, hogy ön támogatná-e azt, hogy ambiciózusabban értelmezzük a Lisszaboni szerződést az egészségpolitikák terén és az egészségpolitikai keretek terén. terén. Van még egy kérdésem a rákellenes küzdelemmel kapcsolatban, mik az önök prioritásai e tekintetben, és sok sikert kívánok az elnökséghez. Köszönöm. Most pedig Szelimovics úr következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, miniszterasszony. Nagyon örülök, hogy az antimikrobiális rezisztancia szerepel a napi rendjükön, és ezzel kapcsolatban szeretnék hármat kérdezni. Először is, a tanács tett egy ígéretet 2012-ben. Azt ígérték, hogy minden tagállamnak meg lesz a nemzeti cselekvési terve. Itt állunk négy évvel később, és csak 24 tagállamnak van egy ilyen terve a 28-ból, és ezek közül rengetegen még végre sem hajtották ezt. Az első kérdésem, mit fognak teszni, tenni az ügyben, és hogyan segíthetünk önöknek? A második, az antimikrobiális rezisztencia egyik bűnös, egyik okozója, azok, okozója azok az anyagok, amelyeket Mongóliában, Kínában és máshol használnak, ezek az anyagok gyakorlatilag bekerülnek a természetbe közvetlenül, mert annyira alacsonyak, gyakorlatilag nem léteznek a környezetvédelmi normák. Kérdezem, hogy kívánok-e tenni valamit az ügyben, és konkrétan mit, illetve mit tudnak tenni. Az utolsó kérdésem pedig, tudom, hogy az önök hazája rengeteg jó munkát végzett a témában, és nem tudom, hogy tudná néhány szót szólni a stratégiáról, illetve a fő problémákról, amelyekbe ütköztek, amikor a munkájukat végezték. Köszönöm szépen. Köszönöm, Grosztet asszony. Köszönöm, hogy megint megkapom a szót. Bemutatott egy nagyon jó, érdekes programot. Ebben természetesen támogatjuk, hogy ezt végre tudja hajtani, de arra is oda kell figyelni, hogy amit az előző elnökségek tettek, azok a lehető legjobban megvalósuljanak. Példa. A határon átnyúló egészségügyről szóló irányelvet rosszul vette át a legtöbb tagállam, rosszul alkalmazzák, nincs meg az a hatása, amit lehet, amit várnánk, tehát hogy mindenki ugyanahoz az egészségügyi szolgáltatáshoz férjen hozzá, ez az egyik dolog. Második dolog, prevenció, oltások. Egyre kevesebb oltást adnak be bizonyos államokban. Pedig a prevenció egyik legjobb módja, vagy egyik jó módja az oltás. Nem lehet ösztönözni a tagállamokat, hogy változtassanak? Vagy konkrét eredményeket el lehetne érni például különböző tanulmányokkal? Az Európai Bizottságtól már többször kértük, hogy figyeljen arra, hogy a gyermek orvoslatban használat, használatos orvosságokat vizsgálja át, tehát erre, ezzel kapcsolatban arra van szükség, hogy ezek valóban hatékonyak legyenek, de egyre halagatja ezt a bizottság, most 2017-et mondott legutóbb, nem lehetne ráluk, rájuk esetleg nyomást gyakorolni, egy kicsit siessenek. Köszönöm. A kérdések végére értünk. Megadom önnek a szót, hogy válaszoljon ezekre a kérdésekre. Ehm, Köszönöm kaptam kérdést arról, hogyan gondoskodunk most arról, hogy azok a célkitűzések, amelyek az egészséges táplálkozás tekintetében megvalósul, létrejöttek, hogyan valósítjuk meg a Hollandiában, hogyan tudjuk könnyebbé tenni a választást, hogyan akarjuk gyakorlatilag elősegíteni ezt. Nos, a gyakorlati elősegítés az lehet, hogy például konferenciát szervezünk, ahol minden stakeholder jelen van, és egy roadmap-et készítünk a cselekvés tervezésére. Nagy jelentőség van annak is, hogy ezek az innovációk, amelyek Hollandiában, de máshol is a termék eh, minőségjavítás terén megvalósulnak, el is terjedjenek, és megfelelő ösztönzőket kapjanak. Hiszen mindig ugyanaz a, a, a melhízás, a túlsó sétel, és általában az egészségtelen táplálkozás területén az a baj, hogy már nagyon sok termék innováció történik, de nagyon hosszú az útja ezeknek a, a megvalósulását. Arról kell gondoskodnunk, hogy a, a közönség például hozzászokott a magas sótartalomhoz, lassan leszokjon erről, és egészségesebb táplálkozásra szokjon rá. A többi állammal együttműködve kell azt megvizsgálni, hogy a belső piacon, egységes belső piacon egységes élelmiszer forgalmazás tekintetében hogyan tudunk általános eredményeket elérni. A gyógyszer ágazatban hogyan, kaptam kérdést, hogyan próbálok a tagállamokkal tárgyalni arról, információt gyűjteni, és az egységes árképzésre is előirányozni. Nyilvánvaló, hogyha hogyha bizalmasan tárgyalunk a, a nagy árkülönbségekről, látnunk kell ezeket, ez napi gyakorlat. Jelentős eredménynek tartom, hogy Európában egymás között megállapíthatjuk, megbeszélhetjük, a, hogy mi is az előny a betegek számára, és miért és hogy tudjuk, hogy mennyit fizetnek az iparnak, a gyártóknak egyes államokban. Fontos, hogy elindult ez a vita, és, és fennmarad, ám éppen az a véleményem, hogy nagyon sok gyógyszer van most fejlesztés alatt, és akkor az új gyógyszerek akkor tehet rónak a gyógyszerágazatokra, hogy felmerül az igazi kérdés, hogy rendelkezésre tudjuk-e bocsájtani az új gyógyszereket minden beteg számára, igen vagy nem, és hogyan tudjuk biztosítani ezt. Sok tagállam számára ez a szubszidatás elvébe tartozó kérdés teljes mértékben, tehát nem engedik hogy ezzel Európa szinten foglalkozzunk. Azt kell megvizsgáljuk, hogy önkéntes alapon kivel lehet tárgyalni, adatot cserélni, közösen fellépni, olyan üzleti modelleket létrehozva, kifejlesztve, amelyek révén más árképzésre tudjuk rávenni a gyógyszergyártókat. A hozzáadott érték nagyon nehezen meghatározható még a, a, a personalized medicine területén is, ahol kis betegcsoportok rugalmas piaci hozzáférését kell biztosítani, kisebb betegcsoportok számára nem elégséges az általános jogszabályalkotás. A nagy betegcsoportok számára igen, de a kicsik számára külön megoldásokat kell tenni a helyzet javítására és az információ beszerzésére, megkövetel persze a biztonságot. Ám a fejlesztés alatt levő gyógyszerek hatalmas hatással lehetnek a közeljövőben, és itt is meg kell vizsgálni hozzáadott értéket, Tehát nagyon nagy tennivalók vannak itt Európában, hogyan lehet megszervezni ezt jobban, és az egészségügy és az egészségügyi ellátás, nép egészségügy nagyon sok aspektusa határon átnyúló módon érvényesül. Például az antibiotikum rezisztencia nem áll meg a határoknál, ezért van szükség európai szintű politikára, és arra, hogy Európa együttműködjön, még akkor is, hogyha tagállami hatáskörbe első kérdésekről van szó sok esetben. A mezőgazdaságban alkalmazott antibiotikumok tekintetében vannak országok, tagállamok, ahol ez már érzékelhető. Nem, nagyon komoly igényt, és nem csak európai szinten, hanem globális szinten is kössük megállapodás ezekben olyan egészségügyi napirenddel, amelyben rávesszük azokat a tagállamokat is, ahol nagyon magas a antibiotikum fogyasztás a mezőgazdaságban, ne csak Hollandia, Dánia, más államok is. Egyrészt, hogyha szükséges, alkalmazhassák az állatgyógyászatban a, a, az antibiotikumot, ám úgy, hogy ne sértse a, a környezet és az egészség állapotát, miközben versenyképesek maradnak a, a gazdáink, és ne csökkenjen mondjuk 60%-kal a mezőgazdasági termelés vagy export Hollandiába. Az antibiotikumok az állattartás során való korlátozása miatt. A hormon háztartás zavarló anyagokban fontos, hogy a, a definíciók meghatározása jól történjen, Deisma kollégám beszélt erről az imént. A hormon zavaró anyagok definíció kritéria 2013-ban került meghatározása a parlament és a tanács folyamatosan kapcsolatot tartott a bizottsággal, megszületett aztán az ismert okok miatt a bíróság döntése, amely kimondja, hogy a bizottság nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokat, és kötelezte a helyzet orvoslására a bizottságot. 2016 közepéig ígérte a bizottság, hogy elkészíti a programját, és ez persze korábban kell megtörténjen, szükséges az, hogy gyorsítson a bizottság, és a tanácsban ennek a, ezt a témának a napi tartását biztosítani fogom, hogy ezzel foglalkozzunk a bizottság gyorsításával ebben az ügyben. A klónozott állatok, illetve szervezetek kérdése nagyon kényes kérdés, és nem is egészségügyi kérdés alapvetően, hanem a mezőgazdasági minisztérium hatásköréből eső ügy. Nagyon széttartóak a vélemények, a tanács szintjén is, a kérdéskör különféle aspektusait illetően. Például az Európai Parlament azon igénye, hogy a hatály bővítsék, a klónozott állatok utódjait is lefedje a szabályozás. Most ezt az aspektust illetően a klónozott állatok azonosítása és a leszármazottaik azonosítása az élelmiszerláncban nagyon fontos téma. Az Európai Bizottság rövid távon kell elkészítsen egy tanulmányt, amely figyelembe veszi azon lehetőségeket is, hogyan lehet a tőkehúst úgy címkézni, hogy azon kötelező jelleggel szerepeljen az, hogy nem klónozott állat leszármazottjából származik-e a hús. Egy tanulmány publikálása után fogunk dönteni arról, még valószínűleg a, a mi soros elnökségünk égisz alatt, hogy megvitatható lesz a téma a soros tanácsülésén. Ik wil uh, aangeven. Uh... TISA ügyében a elhangzott, hogy sok időt elvesztegettek a felek, és most napirendeket kell tűzni sürgetően. Éppen ezért erő, egyesítenek kell az erőnket, csak úgy, mint a termékek tekintetében, van néhány olyan monopól helyzet élvező gyógyszergyártó, vagy gyógyszeripari termék, ahol nagyon nehéz az árképzésbe ellen fellépni, és sok esetben valóban kutatási fejlesztési költségeket finanszíroz a magas gyógyszerár, de a kérdés fontossága miatt napirenden kell tartani természetesen a tizebeli definíciókat. Az is fontos, hogy európai szinten az, az egészségügyi rendszerek mérésre vonatkozó indikátorokat terjesszük, cseréljük, egységesek legyenek. Itt nagyon sok tudományos tudás halmozódott fel, nagyon jól tudjuk segíteni egymást e tudás cseréjében, hogyan lehet javítani az egészségügyi rendszerek megszervezését, működését, biztosítva mindenkinek a megfelelő hozzáférést egy kis figyelátáshoz. Nagyon fontos, hogy eszmét cseréljünk arról is, hogy a, a gyógyszerek beszerzésének mikéntjét meg, megszervezzük. Egyre drágábbak a gyógyszerek, ez egy tény, mint mondottam, tükröződnek ebben a fejlesztési költségek is, és ez megterheli az egészségügyi rendszerek forrásait. A finanszírozhatóság fenntartása egy olyan feladat, amelyet mindannyian, minden tagállam kell, hogy vizsgáljon, és közösen is tudunk javítani, eszmét cserélni a működőképesség fenntartásában. Az antibiotikum rezisztencia témájában még az is nagyon fontos, hogy a cselekvési terveket megbeszéljük. 24 tagállamban van cselekvési terv, az azt jelenti, hogy négyben még nincs, és ami ennél is fontosabb, hogy ne csak papíron legyenek cselekvési tervek, hanem ezeket meg is valósítsák. És nagyon fontos, hogy mindenki a, lelkesen alkalmazza a peer review intézményét, egymást is mérjük, értékeljük, hol vannak akadályok, hol, hol vannak más tagállamokban hasonló akadályok, hogyan lehet nem ellenőrizni egymást, hanem javítani egymás tagállamban a működés. Hatalmas lehetőségek vannak ebben Európában, a peer review intézményében. Voorzitter, ten aanzien van de vraag... Kaptam egy kérdést a tisa keretében. Hogy nem megfelelő a, a szolgáltatások definíciója, és ebben nincs elég egyeztetés. Kollégáim, más miniszterek felelősek konkrétan ebben a kérdésben, és az Európai Bizottság vezeti a TISA beli definíciók, meghatározások ügyét. Azt hiszem ezzel be is fejeztem, elnök úr, a kérdésekre való válaszaimat. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm a válaszokat. Köszönet a holland miniszternek azért, hogy meghallgathattuk a holland elnökség prioritásait, illetve meghallgathattuk a kollégák, a frakciók kérdéseire a válaszokat is. Köszönöm, hogy időt szánt miniszter miniszterasszony. Más napirendi pontunk nincs, úgyhogy le is zárjuk az ülésünket. Következő ülésünk Strasbourgban lesz január 21-én, utána pedig február 18 án Brüsszelben. Köszönöm, jó étvágyat!